Dear colleagues, good morning. Uh, please. Kedves kollégák, jó reggelt, kérem foglaljanak helyet. Akkor folytatjuk a munkáinkat, a Regi Szakbizottság munkáját. Ma délelőtt egy nyilvános meghallgatást tartunk a kohéziós politika és a marginalizált közösségek kapcsolatáról. Egy saját kezdeményezésű jelentést fog készíteni rendke asszony a részünkről. És azt javaslom, hogy az ő, java, ő, ő javaslatát és a meghallgatást fogjuk össze a deprivált közösségek vidék és urbánis területen a szociális és gazdasági regeneráció a regionális fejlesztési alap alá tartoznak. A 2014-2020-as programozási időszak lehetőséget ad nekünk arra, hogy integrált territoriális beruházásokat végezzünk, és segítsük a marginalizált közösségeket. Úgyhogy figyelembe véve ezt, itt az ideje a meghallgatásnak. A meghallgatás programját mindenki megkapta, először minden meghívottnak 10 percre megadom a szót, aztán rendke asszony kapja meg a saját kezdeményezésű jelentés bemutatására a szót, illetve kérdéseket tehetnek föl, valamint a bizottság is hozzászól. Végül Reintke asszony zárja a konklúziókkal az ülést. Nek ezt a szakaszát a jelentéstervezethez a módosítók határideje július 22. szerda 12 óra. Szavazni szeptember 17-én fogunk, hogyha a módosítók megérkeznek július 22-ig. Végül 12.30-kor azt, hogy nagy örömmel jelenthetem be, kis fogadást adni önök számára, és természetesen szívesen látjuk a meghallgatásra meghívottakat, és közvetlenül a terem alatti szinten e, kerül megrendezéshez a fogadás. Most pedig Anna Krasteva, a Szermesz nek az igazgatója, a Szermez, a Menekültek Migrációs és Etnikai Tanulmányok Központja Bulgáriában, a New Bulgarian University Egyetemen. mission impossible to summarize. Ez egy lehetetlen dolog. Kohéziós politika, sérülékeny csoportok, 10 percben. Megpróbálok három rövid kérdésre kitérni. Miért, ki és hogyan? Mit jelent az, hogy sérülékeny csoportok? ez nem csak a szegénységhez kapcsolódik, hanem olyan csoportokra is használjuk, ahol az emberi méltóság sérülhet. Ez az elképzelés egyre inkább bevetté válik a közpolitikákban, és egy fő politikai kategóriában. Miért? Az alapvető elképzelésem, az az, hogy a roma probléma hogyan jött létre. Egy politikai, kulturális okai vannak, nem antropológiai értelemben kulturális, hanem politológiai értelemben. A roma csoportok sérülékenysége Én úgy fogalmazom meg, hogy ez a politikai elit választói erőforrása. Én tudom, hogy ez egy elég sokkoló kijelentés, de mindjárt elmondom. Van egy szimbolikus roma ellenes diskurzus, ezt minden szélső jobboldali párt alkalmazza a roma sérülékenységi diskurzus pedig a romák szavazatát biztosíthatja nagyon sok posztkommunista országban, nagyon sok politikai pártban. A kohéziós politikát illetően mindig felmerül az a kérdés, hogy a politika hogyan élvezi az előnyét a romák helyzetének, hogyan használja ezt ki. Egy kis elméleti hátteret is adnék. Az elidegenítés politikáját illetően a, a hidegháború után egy politikai ideológiai diskurzus született arról, hogy más, például az etnikumok, más vallási csoportok egy olyan kontextusba helyeződtek, amely eleve előfeltételezte a megkülönböztetésüket. Így született a roma ellenes megkülönböztetés is. A romákat elkülönítették és elidegenítették minden értelemben, gazdaságilag, szociális, politikai és minden más értelemben. Ha lenne időm, akkor a más kategóriával első többiekről is beszélnék, például a menekültekről, de mind a két másságra vonatkozik, hogy gettósítjuk őket, és a sacer kitétellel illetjük őket. A kikértésre felsorolnám a szereplőket. Akik hibáztathatók ezért a folyamatért. Először is a politikusok. Két példát adtam Ez két városnak a példája, az, hogy melyik országról van szó, ez mindegy, mert ez bárhol megtörténhetne. Az első esetben A kiváltó ok az egészen kicsi volt, hangos zenejátszás, minden esetre konfliktus alakult ki, és a vége az lett, hogy egy nemzeti konfliktus a rendőrség bevonásával ezzé alakult, ez a konfliktus, és nagyon kiegyeződött a helyzet. Ugyanebben az országban egy másik város, hasonló demográfiai és gazdasági háttérrel, van egy roma régiója a városnak, ahol vannak roma által látogatott iskolák, és például a város közszereplőit ki lehet tüntetni a tiszteletbeli roma jelzővel. A második példám, az talán kicsit paradoxon. A fiatalok a fiatalok mindig a diszkrimináció és a szegénység ellen lépnek fel tradicionálisan, nagyon aktívak ezen zene területén, de a szegénység elleni fellépés nagyon kevesen ösztönzik erre a fiatalokat. Az európai országokban sok más terület van, ahol sokkal aktívabbak a fiatalok, környezetvédelem, állatvédelem, stb. És kevésbé a szegénység elleni harcban. Aztán egy másik paradoxon az internet. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen nagy a szerepe az internetnek felerősíti az idegen gyűlöletet, a xenofóbiát, olyan filterek maradnak ki a xenofóbia visszaszorításában az interneten, amik a való világban egyébként léteznek. Úgyhogy az idegen gyűlölettel és roma gyűlöletet teli diskurzusok sokkal gyakrabban jelennek meg az interneten. Tehát akkor itt a vég első kérdés, a roma elit, ők részei a megoldásnak, vagy részei a problémának? A hogyan kérdés. Minden közpolitika onnan indul ki, hogy mik a prioritásai. Három, négy, öt prioritás. A kohéziós politika is. Például a romák az egyik prioritás. A három első prioritás. Because we, Europe is willing, aspiring to build. Az oktatás, oktatás és oktatás. Tehát hogyan építhetünk egy tudós tudás alapú társadalmat, miközben a munkaerő egyre inkább elbutul, sőt írás tudatlan. A XXI. században egy új írástudatlansági hullámnak vagyunk tanúi. Ez egy hatalmas paradoxon. Nem kezdhetünk nagyra törő közpolitikákba úgy, hogy nem elemezzük ki a kudarcokat és pozitívumokat. Itt látszik, hogy a roma befogadás évtizede 2005-2015 mit tanulhatunk ebből az évtizedből. A Világbank és sok más intézmény is jelentést adott ki a tény alapú megközelítést, ami mind azt állapítja meg, hogy a romákat megkülönböztetjük, úgyhogy ezt alapkitételnek vesszük. A szegénység nő, a szociális szakadék, a többség és a kisebbségek között nő. Ez egy hatalmas politikai kérdés. Ha nem tanulunk az említett évtizednek a hibáiból, akkor nem találhatunk megoldást. Az önkormányzatok, helyi közösségek. Ez egy másik példa arra, hogy néha ugyanaz a polgármester aki elkötelezi magát nyilvánosan a szociális befogadás mellett, az oktatás és foglalkoztatás mellett ugyanaz a személyiség, ugyanabban a kontextusban, ugyanabban a városban, politikai kirekesztéssel él, például népszavazást folytat azért, hogy a roma választókat ne lehessen bevonni abban a népszavazásba between, let's say, the two, but chooses in a more systematic way uh, uh, uh, uh, the first one. Tehát nem logikus az összefonódás. Az összes uh, szintet szeretném a következő ábrán összefogni. Kislépésekből de minden fő kérdésre választad. Először az egészségpolitika. Aztán a polgári társadalom bevonása mind a, mind a civil szervezeteké, mind az akadémiái. Aztán a roma közösségek oktatása, különösen a fiatalok, akik hitként szolgálhatnak, és modellként állhatnak a közösség elé. Ez egy nagyon pozitív üzenetet közvetíthet. És akkor a kérdés az, hogy van az, hogy társadalmi szereplők innovatívabbak, és hát sikeresebbek, mint a professzionális politika csinálók, intézmények elnök félbeszakítja? Hogy emlékeztessem az időre, már csak két diám maradt. Example uh, which shows another successful mixture uh, uh of... Uh, uh, a következő dián a sikerekre láttunk példát. Dániából. A fő változások, amit én úgy neveznék, hogy az antidiszkriminációs militánság zöldesítése. Tehát nagyon fontos, hogy a diszkrimináció elleni harcot vonzóvá tegyük. És tényleg egy nagyon rövid megjegyzésem a mobilitásról. A roma migráció kihívásként jelenik meg az Európai Unióban, és problémaként. Nagyon sok közösség számára. De ha a romák szemével próbáljuk nézni a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy ők munkaerőként egy olyan környezet megteremtőjeként szerepelhetnek, ahol a gyermekeik iskolázottá válhatnak, és a munkaerő, amit kínálnak, nem a szürke gazdaság, hanem a valós gazdaság evé válhat. Rendben, akkor a negyedik diámmal most már tényleg befejezem. Ez pedig azt a címet viseli, hogy a siker színek van anyja. A roma elitet hogyan lehet beszámoltathatóvá tenni, és felelősséggel megadományozni. Ez a roma befogadásnak a lényege, de ehhez egy politikai akaratra van szükség. Nem lehet a politikákat két király, külön irányba húzni, egyik erő, egyik oldalon roma ellenes, másik oldalon előremutató politikákat alkalmazni. Tehát csak akkor hatékony a politika, ha bevonjuk a polgári társadalom szereplőit. És végül az egyik egészségügyi mediátor, Rom, azt mondta, hogy az ember nem választhatja, hogy hova születik, de azt megválaszthatja, hogy mivé válik. Úgyhogy egy kis utopisztikus megközelítéssel hihetünk benne, hogy sikert érhetünk el. Keep the, the schedule. Elnézést kérek, hogy félbeszakítom, de az időhöz tartanunk kell magunkat, és nagy örömömre szolgál, hogy megadhatom a szót Karolina Fernández asszonynak a Foundation Secretariado Gitano igazgató helyettesének. Remélem, hogy jól mondtam. Igen, mondja az előadó. Először is szeretném megköszönni a meghívást. Nem csak a konkrét meghívást, a lehetőséget, hogy előadhatok, hanem részt vehetek ennek a jelentésnek az elkészítésében, és mivel úgy látom lehetőség van arra, hogy az anyanyelvemen szóljak, spanyolul folytatom. Nos, a strukturális alapok irányításából eredő tapasztalatokkal kezdem az előadásomat, ezeket két szempontból szeretném megvilágítani. Egyrésztről spanyol civil szervezet vagyunk, és 2000 óta dolgozunk a roma lakosság integrációjáért, és ö, harcolunk a diszkrimináció ellen. Ennek a harcnak a közvetítő testülete vagyunk, részesei vagyunk az Euroma hálózatnak, amely 12 dolgozik, ahol a legnagyobb a roma lakosság aránya Románia, Bulgária, Spanyolország, Portugália, Görögország, Lengyelország, Finnország. Összesen 12 országról beszélünk, 2007 óta dolgozunk. Benne vannak az irányítóhatóságok is a, a szociális alap részéről ebben a programban, és azok, akik alakítják a roma politikákat ezekben az országokban. 2007 óta ö, dolgozunk, és szeretném azzal kezdeni, hogy elmondom, milyen javaslatokkal dolgoztunk ebben a programozási időszakban. Elemeztük az előző programozási időszak eredményeit, tanulságait, és ennek fényében alakítottuk a mostanit. Hogy hogyan lehet valódi változást hozni a roma lakosság inkluziójával van. Ebben a 12 tagországban különböző elemzéseket végeztünk, és azt néztük az utolsó, az elmúlt néhány évben, hogy mit tanultunk, mi a tanulság, és hogyan lehet a strukturális alapokat a roma lakosság integrációjára felhasználni. Azért, hogy a mostani programozási időszakra uh, már hasznosabban, uh, jobban tudjanak hasznosulni ezek a pénzek. Nem akarom lelőni a jelentést, de mm, bizonyos dolgokra szeretnék én is rávilágítani. Először is a megközelítés a roma inkluzió felé. A tematika, 9-es tematikai cél alá esik, és ezzel a, ebben a programozási időszakban ugye nem, nem az a cél, hogy kompenzáljuk a roma roma lakosságot, nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a szegénység elleni küzdelemmel, a, tá- a szociális befogadással tudunk küzdeni a diszkrimináció ellen, hanem a 2000 Európa 2020 keretében bepróbáljuk őket beemelni a 8-as és 10-es célkitűzésbe is. Ez a megközelítés nem kizárólagos megközelítést jelent. Szeretnénk beemelni az, operáció, az operatív programokba a romákat úgy, hogy ebben kedvezményezetként jelenjenek meg. És ez egy célzott megközelítéssel a hátrányokat le tudjuk dolgozni. Nem azért emeljük be a programokba őket, mert mások, hanem azért, mert megkülönböztetés, és megkülönböztetésre szenvednek, hanem azért, mert minden egyéb más programra is, programba is be akarjuk őket emelni, nem csak azokba, amelyek, amelyek kimondottan a szegénység leküzdését célozzák. Beemeltük az Európai Szociális Alap által finanszírozott projektekbe, és nagyjából 20%-át teszik ki az összes programnak az, amelybe a roma lakosságot is bevontuk, akár az ERFA vagy az ERDA részéről. Az Európai Szociális Alapok által nyújtott teljes lehetőséget szeretnénk kihasználni és ahol beavatkozni tudunk, ahol valamit el tudunk kérni, hogy a foglalkoztatás, oktatás nemrégiben bekerült, illetve a közösségi szintű ö, szociális integráció. De természetesen, ami hiányzik, amire szükség lenne, az az, hogy kiszélesítsük ezt a, ezeket a területeket. A lakhatás területén például. Az ERFA ezen a területen például nem jeleskedik, és úgy gondoljuk, hogy itt még sok lehetőség van. Aztán a gyermekszegénység, egészségügy, migránsokkal való együttműködés, illetve nemzetek közötti együttműködés. Tehát, hogy nem csak ezt a három intervenciós területet szeretnénk látni, hanem ezt szeretnénk kibővíteni. A horizontális elvek, ugye az esélyegyenlőség, illetve a diszkriminációmentesség mind szép, de nem elég hiszen gyakorlatban nem látunk kézzelfogható eredményeket, hogy ezek valóban megvalósulnának. Hiába jelennek meg horizontális szempontként, ami a hatásokat illeti. A 2007-2013-as programozási időszakban azt láttuk, hogy sokszor a kohéziós politika politikát és a strukturális alapokat arra használták fel, hogy alapvető szükségeket elégítsenek ki, alapvető igényeket, tehát valamiféle tűzoltás jelleggel, gondoljunk a megszorító intézkedésekre, amelyek a gazdasági válságot követték, és mi azt szeretnénk, és nagyon azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a szociális alapnak az erőforrásait lehetőségként, stratégiai eszközként használjuk fel arra, hogy strukturális és nagyon ambiciózus társadalmi változásokkal térjünk el. Tehát nem csak arról van szó, hogy az életkörülményeiken szeretnénk javítani, hanem hogy helyzetbe hozzuk őket, és bevonjuk őket, befogadjuk, integráljuk őket a társadalomba. Amit támogatnánk, amit láttunk ugye az előző programozási időszakban, hogy nagyon sok ö, intervencióra került sor. De ezek ö, elaprózottak voltak, ö, kisléptékűek, és éppen ezért a hatásukban is korlátozottak voltak. És azt szeretnénk látni, hogy ambiciózus projekteket ö, abszolválunk, sokkal nagyobb léptékűeket, azért, hogy a, az életkörülményeikre ö, és a lehetőségeikre, illetve az integrációjukra sokkal nagyobb hatást tudjunk gyakorolni. Ö, több dimenziós és integrált ö, megközelítésre van szükség, ez egy komplex perspektívát ö, kíván meg Gondolok itt mind az intervenciókra, és a amikor a foglalkoztatást, a lakhatást, stb. együtt kezeljük, illetve hogy a, mondjuk az erfát, az eszát kombináltan együttesen használjuk fel ezeket a finanszírozási forrásokat a cél elérésére. Aztán nagyon fontos, hogy a valós igényekre alapozva tudjunk sokkal célzottabb programokat és lépéseket megtenni az új politikákban. Tehát ezt tudnunk kell viszont, hogy mi a valós helyzet a roma lakossággal. Hiszen így jobban tudjuk, célzottan tudjuk helyükre juttatni ezeket a forrásokat, és hogyha megnézzük a szocioökonomiai helyzetüket, akkor nem konkrét lépéseket javaslunk, és ezt finanszírozzák is, például kutatást, térképet és jelentéseket a roma lakosság életkörülményeiről és általános helyzetéről. Nos, A 2014-2020-as programozási időszakban ugye már van erőrelépés, hogy a roma aspektusokkal inkább megjelenik a programokban, a tervezésben és az erőrelépés, de a nagy kihívás az valójában a végrehajtás. És azt gondolom, hogy az Európai Parlament és úgy általában az európai intézményeknek nagyon fontos szerepe van a nyomon követésben. Hogy amit tervezünk, az valóban meg is valósuljon méghozzá hatékonyan, és 2020-2023-ra a roma lakosság életkörülményei javuljanak, és jobban befogadjuk őket a társadalomba, és így megvalósuljanak, és ezt mind, mind a kohéziós alapok által biztosított forrásokkal érjük el. Nos, hadd szóljak néhány szót a 2000 óta az ESZÁ-val karöltve finanszírozott programjaink, programunkról. Ez nagyon pozitív volt, hiszen néha a befektetésekre való kilet, ezek elég alacsony volt, de vannak olyan programok, amelyek igenis pozitív eredményt hoztak, és változásokat hoztak. Például a diszkrimináció elleni harc olyan program, amely úttörő jellegű volt Spanyolországban. 2000-ben hoztuk létre, és konkrét intézkedéseket terveztek ezen programon belül, nem csak a roma lakosság számára. Vannak egyéb ö, célcsoportok is, például ugye a, a nemi aspektus, a, a nők, ül is megjelennek a romák ezeken a célcsoportokon belül. Tehát, ahogy mondtam, ez úttörő jellegű program volt, a civil szervezetek közvetítő szervezetekként léptek fel a strukturális alapból finanszírozott programokban azért, hogy megfelelő helyre tudják jutatni ezeket a forrásokat. Tehát ebből a szempontból úttörő. Milyen fő területekre koncentráltunk? Elsősorban a foglalkoztatásra és az oktatásra, hiszen ezek a mozgatórugói a változásnak az AKEDER program, vagyis hozzáférés volt a neve ennek a címenek a programnak, amelynek keretében próbáltuk képzéssel munkahelyhez jutatni a roma lakosságot, hiszen kevés a munkatapasztalatuk, nincsenek megfelelő készségeit, és viszonylag kis arányban képviseltetik magukat a munkaerőpiacon. Tehát ennek a programnak pontosan ez volt a célja, hogy a romákat bevigye a munkavilágába és mindig rászabtuk az intézkedést az adott szemére, hiszen pont az a lényeg, hogy lehetőséget adjunk hozzáférést, de ez ugye nem nem egy uniformizált megoldással nem működik neki számára, tehát mindig egyéni megoldásokat kínáltunk. És a kedvezményezetteink 70%-a a roma lakosság köréből került ki, de nem korlátoztuk csak ö, ö, romákra ezt a programot, tehát 30% egyéb ö, lakossági csoportból került ki. Ö, ez a program eredményorientált volt, ö, átnéztük nem csak az előző ö, szakaszokból a, a szerződéseket, ö, nem csak a képzésről, nem fontos volt a megfelelő módszertan, és most már nemzeti szinten, országos szinten működik, 50 önkormányzatnál valósul meg. Tehát azt gondolom, hogy igenis léptünk erről, és valós változásokat tudtunk elérni. 2000 és 2014 közötti eredményeink 80, több mint 82 ezer kedvezményezettünk volt, 58 ezer munkaszerződést tudtunk kötni, és összesen 22 ezer, több mint 22 ezer ember kapott munkaszerződést, és ennek jó része nő volt, hiszen ugye voltak nemi szempontja is ennek a programnak. 3 ezer cég vett részt ezekben a, képző, a programhoz kapcsolódó képzési intézkedésekben. 2014-ben láthatjuk itt a számokat, tehát azt gondolom, hogy ha meggondoljuk, hogy egy gazdasági válsággal sült a Spanyolországban, most ezt tudtuk, eh, hogy az idén tavaly 5000 eh, munkaszerződést tudtunk tető alá hozni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eh, lépés előre, hogy igenis le, hozzáférést tudtunk biztosítani. Elnök közben szól, kérem, hogy figyeljünk az időre. Nos, a következő szempont az oktatás. Itt arra próbáltunk figyelni az iskolából való, az iskolát abba hagyó száma csökkenjen. Foglalkoztunk a diákokkal, a családjaikkal, ehm, itt láthatóak a számok a dián. Több mint 1300 diák vett részt, és nagy részük be is fejezte a következő, a, a középfokú iskoláját. a végső üzenet, amit szeretnék elmondani, az vannak olyan programok, amelyek igenis működnek, amelyek jól megcélozzák, és igenis hozzák azokat az eredményeket, amelyek válaszolunk, amelyeket szeretnénk. Tehát a strukturális alapok felhasználása a roma lakosság helyzetbehozására igenis jó, de ezt stratégiai megközelítéssel kell tennünk, és így tudunk szociális változásokat elérni, nem csak tűzoltási intézkedésként azonnali igények kielégítésére. Köszönöm szépen, elnézést, hogy félbeszakítottam, de nincs időnk. Most pedig örömmel szólítom dr. Francisca Giffájt, elnézést a kiejtésért, Newcon polgármestere Berlinben parancsoljon öné a szó, Great. So. so, ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm Önöket Berlinből. Igen, én vagyok az polgármester az egyik berlini városrészben, amit Naikolnak hívnak, és üdvözlöm Önöket a kollégáim nevében is. Szeretném bemutatni Önöknek egy kicsit Berlint, nagyváros, 12 város részsel, az egyik Neukölln, itt láthatják. We have about 300,000 inhabitants and we have Körülbelül 300 ezer lakossal rendelkezünk, és rendkívül széles skálája létezik a kultúránknak nálunk. A lakosság szinte fele valamilyen bevándorló. The last five, six years. 60 különböző nemzetet képvisel, és az elmúlt években, főleg Bulgáriából, Romániából érkeztek az emberek Berlinbe, Németországba, és főleg hozzánk. Nagyon sokan közülük romák. Nem orvosok, nem tanárok, hanem gyakorta nagyon kevésbé képzett emberek, és akiknek már ö, saját hazájukban ö, diszkriminációs tapasztalataik voltak. Úgyhogy azért jönnek, hogy jobb életet, jobb jövőt, biztosítsanak a saját maguk és gyermekeik számára. És hát meg kell mondanom, hogy ami minket illet, gyakorlatilag elég nagy a kihívás számunkra. Szinte 6 ezer a bolgár és román bevándorlók száma, a hivatalosan jegyzetteké, de gyakorlatilag sokkal többen vannak ott. Közülük sokan az államtól kapnak megélhetésre pénzt, vagy gyerekek után különböző társadalombiztosítási juttatásokat, kb. 40% jön az államtól. És hát olyan helyzetről van szó, ahol több mint 160 különböző nemzet képviselője él, több mint 70%-ban a gyerekek szegénységben élnek, tehát már többszörös a szociális probléma, és hát nem egyszerű a helyzet, amikor már megint olyan emberek érkeznek, akik nehéz helyzetből menekülnek. Az eu strukturális alapokból kértünk pénzt, és most már több éve ennek segítségével próbálunk megoldást találni. Itt két dián szeretném bemutatni, hogy mi is az, amivel kísérletezünk. Na nézzük csak, még egyszer próbálkozom. Igen, intenzíven használjuk fel a regionális fejlesztési alapból származó pénzeket, 11 olyan nagy területünk van, amelyek a szomszédos területeken találhatók, és szociális szempontból eléggé hátrányos helyzetű emberek élnek itt, szociális integrációs támogatásra van szükség. 2007 és 2013 között körülbelül 50 millió forint, eurót használtunk fel. oktatás, egészségügy, lakhatás, munkaerőpiac. Ezek azok a területek, ahol fel kellett lépnünk. Ez gyakorta így van, és rendkívül fontosak ezek a területek. Úgyhogy Fernández asszonyt szeretném megerősíteni abban, hogy nem csak a romákért kell tenni valamit, nem csak rájuk kell koncentrálni és külön programokat létrehozni számukra, ezt az egész lakosság érdekében kell megtenni, mert a szociális béke szempontjából ez nem jó, hogyha csak a roma gyerekekre koncentrálunk. Úgyhogy ezért nagyon nehéz a helyzet. Nos, ami az oktatást illeti. Gyakorta a, főleg a bolgár és a román gyerekek, a, akik korábban nem jártak iskolába, nyilván nem beszélnek németül, és gyakorta írás tudatlanok a szülők is. Úgyhogy úgynevezett előkészítő osztályokat kell szerveznünk, ahol először is megtanítjuk őket németül, és felkészítjük őket a rendes iskolai életre. Úgyhogy erre kell odafigyelnünk különösen, Most körülbelül 30 ilyen osztály rendelkezünk az különböző iskoláinkban, és óriási kihívásnak kell szembenéznünk, mert egy osztálynyi gyerek érkezik Bulgáriából és Romániából havonta. Az egész városban több mint 400 ilyen előkészítő osztály van nálunk. Ami az egészségügyet illeti. A legnagyobb kihívás számunkra, és nagyon remélem, hogy ezt európai szinten majd megoldják, az, hogy a legtöbb érkezőnek nincs semmiféle biztosítása. Otthon se fizetnek semmit, úgyhogy az egészségbiztosítás, illetve a védőoltás kérdés az, amire oda kell külön figyelnünk. Aztán a várandós nők, főleg a nagyon fiatal lányok esete, akiknek abszolút semmiféle egészségbiztosításuk nincs, és úgy jelennek meg nálunk a kórházakban. Ez tényleg nagy probléma, mert hát félnek, és gyakorta megszülik a gyerekeket, aztán hamarosan eltávoznak a kórházból, és persze senki nem fizet semmit ezért, és ez óriási probléma. Harmadik terület a lakhatás kérdése. Nagyon sok roma család érkezik, és tényleg nehéz lakáshoz jutniuk. És persze itt már beindult egy üzletmenet. Egy csomó ember erre specializálódott, akik úgy gondolják, hogy ó, hát vannak olyanok, akiknek nincs lehetőségük a rendes, normális úton lakáshoz jutni, úgyhogy egy matracot adunk nekik, 300 eurót fizetnek, és kapnak egy lakást, mondjuk 20 matrac van benne, mindenki 200 eurót fizet, és hát egy nagyon régi, lerobbant házból óriási üzletet lehet kovácsolni így. Összezsúfolnak ahány ember csak lehet itt, és elveszik a pénzt tőlük. Ilyen házak Németországban minden nagyvárosban találhatók, és tényleg a városházán mindent megteszünk annak érdekében, hogy valami megoldást találjunk, mert ez megint nem jó a szociális béke szempontjából, ahol összezsúfolva él 50 ember, erre tényleg oda kell figyelni. A struktúrális alapok mit tehetnek ennek érdekében? Ami minket illet, rendkívül fontos az, hogy hosszú távú projektekben gondolkodjunk. Tehát valós integrációs tervvel kell rendelkezni, és a projekteknek minimális időtartamig ki kell tartaniuk, akárcsak az integrációs intézkedéseknek. Tehát integrált megközelítésre van szükség, a lakhatás, foglalkoztatottság, oktatás, egészségügy. Ezeket közösen kell kezelni, és ezeket finanszírozza is az Európai Unió. Még egy dolgot hadd említsek meg a következő időszakra, főleg ami az Európai Szociális Alapot illeti. Ami minket illet, ez is nagyon fontos, ami a munkaerőpiacra való integrálódást illeti, hiszen ez az egyik célunk. Az elkövetkezendő időszakban a probléma az, hogy új, erőteljesebb, szigorúbb intézkedések léptek életbe, és gyakorta arról beszélgetünk, hogy mikor tekinthetünk egy projektet sikeresnek? Hát akkor, hogyha az emberek bekerülnek a munkaerőpiacra. Azonban a nálunk létező élő csoportokat nagyon nehéz bevezetni a munkaerőpiacra talán először a családjukról kell gondoskodni, hogy ezekből a házakból elkerüljenek máshová, vagy a gyerekeket iskoláztassák. Úgyhogy a családok segítése nem azt jelenti, hogy először a munkaerőpiacon jelenjenek meg. Úgyhogy ezt nagyon nehéz mérni attól függ, hogy milyen mutatókkal dolgozunk, és amikor azt mondjuk, hogy az Európai Szociális Alapnak például a valós foglalkoztatottságra kell koncentrálnia, akkor gyakorta nem lehet a romákra vonatkoztatni, mert bizony gyakorta nem tudjuk őket azonnal a munkaerőpiacra bevezetni. Először valamilyen képesítést kell, hogy szerezzenek, hiszen sokan nem tudnak se írni, se olvasni, nem beszélnek németül, tehát meg kell, hogy tanuljanak valamilyen nyelven, és nyilván írni, olvasni. Aztán, amire még szükség van, az pénz a különböző projektekre, nyelvoktatásra, a mediátorokra, akik a kulturális téren dolgoznak. Úgyhogy az Európai Szociális Alapnak erre is koncentrálnia kellene. Ezen kívül tudatában vagyunk annak is, hogy van egy olyan tendencia, hogy amikor a projektek végrehajtására kerül sor, akkor vannak, akik szelektálnak a célcsoportok között. És amikor felmerül a kérdés, hogy hány embert akarunk bevezetni a munkaerőpiacra, akkor a megfelelő csoportokra kell koncentrálni, és sajnos gyakorta ez nem a társadalom peremére sodródottakat jelenti. Úgyhogy arra kell gondolnunk először is, hogy mit kell tennünk, mielőtt még integrálódhatnának a munkaerőpiacon. Hát ennyit szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig Lisaoni Rogannek adom meg a szót, aki a Boltoni Octagon Theaternek, színháznak a ö, tanulásért felelős igazgatóhelyettese. Észak-Angliából jöttem. 277 ezer fős a lakosságunk, 11 a lakosságnak nem az Egyesült Királyságban született. 6,2% Ázsiában, 2,8% Indiában, 1,8% Pakisztánban, 2% Afrikában, 1,3% Kelet-Afrikában született. Bolton az egyik olyan közösség, amely az úgynevezett Gateway Protection Programban részt vesz, és évente több menekültet ezres létszámban befogadunk. Nagyon magas a munkanélküliség, és a város sok részében nagyon elszegényedett közösségeket láthatunk. Marginalizálódott a városnak egy része, és bizonyos városrészekben már a fehér lakosság az, amely marginalizálódott. Mivel a közösségek szegregáltak, nagyon nagy az izolációs érzés, nagyon magas szintű az elszegényedés, nincs bizalom a közösségek között, a szociális lakhatás. Itt itt gyakran nagy a népsűrűség és az átutazóban levő lakosság. A színházban a Bolton at Home karitatív akciót indítottuk be 2011 márciusában, miután a lakók bizonyos tanácsi házakat, 18 ezeret egész konkrétan a program rendelkezésére bocsátottak. Kreatív megoldásokat próbálunk találni a közösségeinkben. Gyakran a kulturális lehetőségekről és az aktív projekt részvételről van itt szó, ahol összejöhetnek az emberek annak érdekében, hogy hogy eszmét cseréljenek magukról és a világról. Egy kulturális ajánlatot nyújtunk, egy biztonságos környezetet az embereknek, ahol szabadon kifejezhetik a véleményüket. A projektjeink arra ösztönzik a résztvevőket, hogy tanuljanak. Gyakran személyes megismerésre és platformot kínálnak a résztvevők számára. Nem csak a résztvevők, hanem a közösségek bevonása is fontos, és az átláthatóság. Mi az emberekbe próbálunk beruházni, akik aztán jobban érzik ettől magukat. Az etoszunk az az, hogy kapacitásépítést építést végezzünk, és összekovácsoljuk az embereket és kultúrákat. A Bolton at Home projektnek vannak helyi kezelői az egyes város régiókban, mivel ők helyben ott laknak, ezért személyesen is ismerik a projekt résztvevőit ez egy hosszú távú kapacitás építésnek és az emberek közötti akadályok eltávolításának a része közös tapasztalatok alapján. Mi szeretnénk a kulturális különböző, különböző kulturális háttérre rendelkezőket összekovácsolni. Rövid távon szomáli és szudáni nőket például egy csoportba fogtuk össze a női nemi szervek megcsonkítása ellen. Boltonban ez különösen nagy kulturális kérdés, amelynek nagyon nagy hagyományosan a háttere, és amelyet folytatnak még Boltonban is, de most már a nők kezdik felemelni a szavukat ezzel ellen. Egy színházi darabot állítottunk össze ezekkel a nőkkel, akik a saját közösségeikben, ahol még a női nemi szervek megcsonkítása mindig folyik, sikeresen fölveszik így a harcot. Ezek a nők javaslatokat terjesztettek be, miszerint a közösségen belülről kell, hogy érkezzen az ellenállás, és nem a, az egészségügyi szolgálattól vagy a rendőrségtől. Szerveztünk egy konferenciát, egyébként ide meghívtuk az előbb említett két szervezetet, hogy közösen hangot adjanak egy közös stratégiának. Nagyon fontos, hogy a nők ne szégyeljék az eredeti hagyományaikat megszüntessük a kulturális izolációt és titkosságot, hogy nyíltan beszélhessenek erről. Ez egy rövid távú projekt volt, de mivel partnerségben dolgozunk a projektekkel, ez folytatódni fog. Aztán van egy nőkből álló kreatív projekt, amely a házasságon belüli erőszak ellen emeli fel a szavát. Egy nagyon sokfajta közösség részt vett a munkában, egy filmet is készítettek erről a témáról a résztvevők. Mivel a projekt összehozta ezeket a nőket, most már más közösségi csoportok is alakultak, és most már nagyon sok mindenki mást bevontak a közösségből. És most már saját külső finanszírozással működnek, és így fenntartható modellt állítottak fel. Az egyik résztvevő, aki Londonból költözött Boltonba, és tíz éve lakik ott, elmesélte, hogy csak most, hogy már részt vett ebben a női csoportban, most érzi úgy, hogy otthon él boltomban. Számomra a közösségi összetartás arról szól, hogy biztonságban érezhessék magukat az emberek, és megvitathassák a közös érdeklődési köreiket, hogy bízzanak és támogassák egymást, hogy fejlődhessenek így kevésbé rettegnek a más kultúráktól, nő a közösségi kohézió. Lehet, hogy kicsiben kezdődik, de aztán tövő, tovább gyűrűzik ennek a hatása. A művészetek, különösen a színház használata arra ösztönzi a szélesebb közösséget, hogy részt vegyenek a programokban, és megosszák egymással a tapasztalataikat. Így nyíltan eszmét cserélhetnek, és a közösségek saját megoldásokat találhatnak. A különböző háttérre rendelkezők nagyon gyorsan barátságot kötnek, mert a művészetek ben való érintkezés nagyon elősegíti ezt a fajta interakciót. Bolton nagyjai egyedülálló példa. Itt történt meg először, hogy a szociális lakhatási programhoz 65 ezres támogat, évi támogatással a művészeteket is bevonhattuk a projektekbe. A Bolton at Home és a színházi projekt együttműködése nagyon fontos kapcsolat. A Bolton at Home évente 20 ezer fonttal finanszírozza a színházat, amely lehetővé teszi például az ingyenes színházi látogatást is sokak számára. Az, hogy ez a kulturális ajánlathoz sokan szabadon hozzá férhetnek, az azt jelenti, hogy a Manchesteri régióból is sokan betársulnak ebbe a projektbe. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadóknak, nagyon érdekes előadásokat hallottunk, tele volt példákkal, jó példákkal. Természetesen örülünk annak is, hogy elmondták a problémákat is. És akkor most Renke asszonynak adom meg a szót, hogy mutassa be a saját kezdeményezésű jelentését, és akkor utána kerül sor a témában a vitára. Önni a szó, Renke asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek az előadásokért. Sok különböző szempontból közelítették meg ezeket, ezt a kérdést, és Kassziva asszonynak mondanám, hogy látom, hogy mennyire szükség van a civil társadalom innovatív bevonására. Azt gondolom, hogy ezt a partnerségi elvet megerősítettük a hatóságok és a civil társadalom között, hogy harcoljunk a marginalizálódó közösség, marginalizáció ellen. Hernández asszonynak azt mondanám, hogy az hogy fontos lenne, hogyan, lenne, hogyan tudnak egy mainstream felsodra fősodrú megközelítést alkalmazni. Erre is kitérünk a jelentésben. Eh, Gifi asszonynak mondanám, hogy köszönöm a hosszú távú, annak a fontosságát emelték, hogy fontos, eh, hogy hosszú távú programok legyenek, hosszú távú integrációs stratégiai programok legyenek, és végül a Hogan asszony pedig rámutatott arra, hogy mennyire fontos szerepe van a kultúrának, a kulturális élményeknek abban, hogy a marginalizált közösségeket integráljuk, befogadjuk, és ezt nem szabad a kohéziós politikákról beszélve sem elfelejteni. Azt gondolom, hogy az a munka, amit belefektettünk ebbe a tervezetbe, szeretném az árnyék előadókkal kezdeni. Már többször beszéltünk, a, megvitattuk a munkaanyagot, és egy dolog nagyon világos volt. Amikor a marginalizált közösségekről beszélünk, nagyon gyakran látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ők a probléma. Holott minden egyes vita során nagyon világos tettük, hogy nem ők a probléma, hanem az a rendszer szintű strukturális kirekesztettség, amivel együtt élnek. És hallottuk ezt a példát, hogy milyen támadások voltak Bulgáriában, amikor látjuk azt, hogy a roma társadalmat, romákat megtámadják, más társadalmi csoportok megtámadják és megverik ezeket az embereket. Ez megint rendszer szintű strukturális kirekesztettségről beszélnek, a rasszizmus különböző formáival együtt, és a roma közösség elleni támadások a, a fő példa erre. Mi, mint előadó, én mint előadó azt szeretném látni, hogy azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika az eszköz lehet a kirekesztettség elleni harcban. És az elhangzottak a társadalmi szakértőkkel folytatott eszmecserék, akik megosztották velünk a tudásukat, nagyon sok pontot villantottak fel, hogy hol tudnánk a kohéziós alapokból származó forrásokat felhasználni a marginalizált közösségek szegregáció ellen. Nem akarnék túlságosan részletekbe menni a hátterekről, hiszen ez már 2010-ben bekerült a rendeletbe, az új programozási időszakban is az egyik prioritásként jelenik meg. Ugye a, gondoljunk csak a roma évtizedre. A most folytatott eszmecsere és vita arra szolgál, hogy megnézz, áttekintsük a jelenlegi helyzetet, hogyan ö, valósulnak meg a programok, és arra is felhasználjuk ezt, hogy a jövőbe tekintsünk, milyen javaslatokat tudunk lenni, letenni az asztalra, hogy ezeket tovább javítsuk. Sokat beszélgettünk az árnyék előadókkal is arról, hogy hogyan definiáljuk, mi az, hogy marginalizált közösség, felsoroljuk őket, hogy hajléktalanok, romák, migrációs háttérre rendelkező emberek, fogyatékkal élő személyek. E, azt gondolom, hogy ettől tartózkodnunk kellene. Hiszen, hogyha egy listát állítunk össze, akkor gondolom ez egy végtelenségi nyúló rétes tészta lista lesz, és nem jó irányba terelni azt, hogy milyen, hogyan tudjuk a kohéziós alapokat felhasználni eh, ebben a, eh, a rendszer szintű kirekesztettség elleni harcban. Meg kell nézni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkben, melyek bizonyultak sikeresnek, hogy ezt a strukturális rendszer szintű kirekesztettséget eh, felszámoljuk. Aztán a finanszírozási ciklusra gondolva, Ms. Fernández mutatott rá arra, hogy a tervezés, megvalósítás, monitoring és értékelés ciklusából kell, hogy összeálljon az, hogy hogyan lehet ezeket az alapokat jól felhasználni a rendszer szintű kirekesztettség elleni harcban. Hogyha megnézzük az előkészítés és tervezési szakaszt, legfontosabb dolog, amire kitér a jelentés, hogy még most is nem minden operatív program és partnerségi megállapodásban szerepelnek kifejezetten megemlítve a marginalizált közösségek. Valószínűleg ennek az az oka, hogy ezt a kifejezést nemrég ö, került be a köz, köztudatba, ezek mainstream ö, fősodorban lévő programok, de szeretnénk, hogyha nagyon világosan koncentrálnának ezek a programok a mag- marginalizált közösségekre, és arra kértük a bizottságot, hogy ez, ezt jelenítse is meg. Az előkészítési szakaszban már most, amikor az elkövetkezendő programozási időszakra gondolunk, láttuk azt, hogy lehetőséget kapnak a helyi, az önkormányzatok, hogy lehetőséget kapnak a helyiek, néha az információ hiánya miatt, vagy az érzékenység hiánya miatt adottak problémák az önkormányzatoknál, a helyi szinten, és azt gondolom, hogy az is célunk, hogy az önkormányzatoknak adjunk meg minden segítséget, hogy kézben tudják tartani ezeket a helyzeteket, és a marginalizált közösségek javára tudják fordítani a rendelkezésre álló eszközöket most már többször elhangzott az integrált megközelítés fontossága. Megvizsgáljuk, hogy a legnagyobb kívásukat támasztott területeket hogyan lehet összekötni, eh, az különböző alapokból származó eh, erőforrásokat, a szociális alap, kohéziós alap, struktúrális alap, akár a eh, fiatalok, fiatal munkanélküliség elleni programot hogyan lehet felhasználni hogyan lehet ezeket felhasználni a marginalizált közösségek segítésére? Akár aztán itt van a városi menetrend. E, ez is nagyon jól rámutatott, hogy speciális problémák vannak, jelennek meg egy városi környezetben, és ezt a, ezért a városi menetrendet lehetne felhasználni a helyzet javítására. Most ez az integrált megközelítés, hogyha kicsit hosszabb távra tervezünk előre, ez a kettő nem lesz egyszerű. A megvalósítás, ugye az egyik javaslat a jelentésben pont az, hogy meg kell erősíteni a kapacitást, kapacitásokat kell építeni. Múltban láttuk gyakran azt, hogy nem álltak rendelkezéssel kapacitások, és a partnerségi elv nem ö, érvényesült, ö, magatartási kódexről nem tudtak, és ö, nagyon nagy problémát jelent a marginalizált közösségek integrálása terén, hogy be, ezek, ezeket a közösségeket bevonjuk a programokba, és ez az egyik javaslat, amit nagyon hangsúlyozunk, hogy a szakértők, akik ahhoz tudnak hozzászólni, hogy mit kellene tenni azok, ők a marginalizált közösség tagjai, hiszen ők azok, akik erre a helyzetre rálátnak, hogy hogyan költsük el ezeket a pénzeket. Az utolsó pont a monitoring és az értékelés. Azt gondolom, hogy ez is elhangzott, nem is ilyen konkrétan kimondva, de hogy, szá, de hogy ide, szá, hogy ezeket számszerűsíteni lehessen az eredményeket. Itt a néha nem a, azok kapják a segítséget, akik, a, akik igazán rászorulnak, hanem a, az adott közösségnek a krémje, akikben a legtöbb potenciált látják a program részéről. És éppen ezért nem csak számszerűsíthető kvantitatív értékelése, hanem kvalitatív értékelése is szükség van a különböző, programok különböző szempontjai esetén. Tegnap Tyson biztossal beszéltünk a és azt mondta a biztos asszony, hogy a bizottság már dolgozik ezzel, mutatók kidolgozásán, de remélem, hogy ebből a bizottság képviselője tud valamit mondani, valami konkrétumot. És hogy lezárjam, az egyik pont, az egyik elem, amit nagyon fontosnak tartunk, abban, hogy helyzetbe hozzuk és lehetőséget adjunk a marginalizált közösségeknek, az a hálózatépítés, a networking, az, hogy legyenek olyan fórumok, területek, ahol az emberek ö, eszmét tudnak cserélni, egymástól tanulni tudnak, és támogatni tudják egymást abban, hogy megküzdjenek a problémákkal. És elnök asszony említette, ezért szeretnénk ezt a networkinget, ezt a hálózatépítést ma kezdenénk, Úgyhogy sok szeretettel meghívok minden jelenlévőt a hálózatépítő kis fogadásunkra, nem csak az előadóinkat és a civil társadalom részéről, akik segítettek ennek a jelentésnek az elkészítésében, hanem minden jelenlévőt, hiszen azt gondolom, hogy ha összefogunk, akkor igenis tudunk segíteni abban, hogy a marginalizált közösségek javára tudjuk használni a strukturális és kohéziós alapokat. Köszönöm szépen, Rendke asszony, mondja az elnök asszony, és akkor most megnyitom eh, a vitát a regi eh, szakbizottságban, és kezdeném először is a sort az árnyékelőadókkal. Jakob Csics úr lesz az első eh, hozzászólónk. Gospođo predsjednice, ja bih se isto htio uključiti Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni előadóinknak. Elmondták elképzeléseiket, tapasztalataikról is beszámoltak, és elmagyarázták azt is, hogy egyes közösségekben hogyan oldották meg a roma kérdést. Illetve hallottunk más a társadalom szélére sodródott közösségekről. Azt hiszem, nagyon jók voltak ezek a példák és a kezdeményezések is. Mindenképpen támogatom a marginalizálódott közösségekhez való hozzáállást. Engedjék meg, hogy néhány tapasztalatomról én is beszámoljak. Remélem ez hasznos lesz előadóink számára is, de talán a mi előadónk jelentésébe is befoglalható. Három dologról szeretnék szólni. Először is az oktatásról. Itt rá szeretnék mutatni egy dologra, ami szerintem rendkívül fontos. Ez pedig a roma gyerekek számára biztosított óvodai ellátás. Azt hiszem, ez rendkívül érdekes megoldás lehet, ugyanis itt már nagyon korai időszakban, kiskorban segíthetünk a gyerekeknek, hogy érezzék, hogy ők is részei a társadalomnak. Hogy nem csak a szüleikkel vannak, nem csak a tanárokkal vannak, hanem más gyerekekkel együtt. Ez nagyon érdekes és fontos lehet. Főleg akkor, hogyha nem feledkezünk el arról, hogy azt reméljük, hogy ugye ezek a gyerekek aztán folytatják a tanulást általános középiskolában. Lehet, hogy lesz olyan, aki nem, de azért nagyon reméljük, hogy a többség igen. Az isztriai roma közösség, ahol én élek, például nagyon sok olyan roma egyetemistát számlál, akik tovább folytatták tanulmányaikat. Sajnálatos módon ritkán látunk egyetemi végzettségű romákat. Aztán a második dolog a médiák szerepe, a láthatóság a médiákban. Isztrián például ö, megegyeztünk a rádió adókkal, akik készítettek egy rádióműsort, ahol a romák beszámolhattak saját tapasztalataikról, elmondhatták, hogy egyáltalán hogyan állnak az általános témákhoz. Tehát nem csak a romákról szóló műsorról volt szó, hanem lehetővé tette a roma közösség tagjainak, hogy elmondják, hogy az általános témákkal hogyan állnak a társadalomban. Azt hiszem nagyon fontos volt az, hogy nyilvánosan elmondhassák a romák a véleményüket, ugyanis így a szélesebb körű hallgatóság is hallhatja őket, és így megszabadulhatunk azoktól a tabuktól, amelyekkel naponta szembesülünk. Úgyhogy ez fontos. A harmadik dolog, amiről beszeretnék számolni, az az, hogy hogyan segítsünk a roma közösség tagjainak, hogy a mikrovállalkozások tagjaivá váljanak. Általánosságban a romák készek az üzleti tevékenységekre, amelyek a kereskedelemhez kapcsolódnak, vagy a kis méretű tevékenységekhez. Így aztán önálló munkavállalókká válhatnak. A romák ilyen jellegű szerveződése nagyon sok segített abban, hogy a marginalizált közösségek például munkát találjanak. Így könnyebb munkához jutniuk, legalábbis én ezt tapasztaltam a mi hazánkban, mint a nagyvállalatoknál. Aztán visszatérnék a mi jelentésünkre. Előadónk azt mondta, hogy nem nagyon ismeri ezeket a területeket, pedig, hogyha komolyan akarunk foglalkozni ezzel a témával, akkor ezt meg kell ismernünk. Hogyha egy új koncepciót akarunk bevezetni, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet ezzel. Például ott vannak a migránsok. A migráns közösségek is lehetnek a társadalom szélére sodródottak, vagy a hajléktalanok. A hajléktalanokat is be kell venni ezekbe a programokba, vagy saját külön programot kell készíteni számukra, ahol a saját problémáikkal foglalkozhatnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy valahol meg kell vitatnunk azt, hogy mit is értünk a marginalizált közösségek definíció alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tudom, hogy nem mondtam, hogy a hozzászólások meddig tarthatnak de sajnos nem korlátlan az időnk, elnézést kérek, ez az én hibám volt, hogy nem szakítottam félbe, de a többieket kérem, hogy így tegyék. Más, más, egy-másfél percben, Zeller úr. Um, uh, ich bin erstmal den Először is köszönetet szeretnénk mondani a szakértőknek, hogy megosztották a tapasztalataikat és a tanácsaikat. Reintke asszonynak is, az előadónak is köszönet. Ebben állapodtunk meg, hogy általánosságban tekintjük a témát, de az integráció, a romák integráció kiemelt szerepet kap majd benne. És a kohéziós politikával való kapcsolata ennek a témának. Számomra mindig ugyanaz a probléma. Ma is megint a romákról beszélünk, a romák számára akarunk valamit tenni, de ők mit akarnak? Mindig úgy beszélünk róluk, mintha ők egy homogén egység lennének. Ez nem igaz, 11 millióan vannak Európában, eltérnek az életkörülményeik, nagy családokban, közösségekben, és ezek mind-mind különböznek egymástól. Az életmódjuk az elmúlt két generáció alatt nagyon átalakult. 50-es, 70-es években még nagyon gyakran vándor csapatokban utaztak, utazó közösségek voltak, aztán a kényszer asszimiláció következett Szlovákiától, Romániáig, Bulgáriáig, nagyon sok államban. De az asszimiláció során őket, mint nomád népeket megpróbálták letelepíteni de ugyanakkor továbbra is a társadalom szélére szorultak, továbbra is marginalizáltak, maradtak. Ugyan a társadalmunkba tartoznak, mégis a szélére taszítottuk őket. Úgyhogy ma is e pontosan ez a probléma. Van egy roma intézkedési terv, különböző alapokból finanszírozzuk, de az integrációt nem sikerült elérni, főleg azokban az országokban nem, ahol otthon érzik magukat a roma közösségek. Ehhez politikai akaratra van szükség, enélkül a pénzek és a támogatásunk sem ér semmit. Nagyon fontos, hogy a politikai akaratot ki kell alakítanunk. Második, a roma közösségekben vannak társadalmi rétegek, vannak milliómos roma vezetők, vannak elszegényedett családok. Hogyan közelítjük ezt meg? Számomra nagyon fontos, hogy a nők helyzete a roma társadalomban még mindig halmozottan hátrányos. Hogyan emelhetjük ezt európai szintre? Aztán szeretnének egyáltalán beolvadni a társadalmainkba, vagy a továbbiakban is a hagyományos életformájukat szeretnék folytatni, és csak annyiban részt venni a társadalmi életünkben, hogy éljenek azokkal a lehetőségekkel, amiket kínálunk nekik, például az oktatás. A munkapiachoz való hozzáférés ha a párbeszédben nem tisztázzuk az álláspontjukat, és másrésztről nem változtatunk a saját hozzáállásunkon, hogy ők hozzá tartoznak a társadalmunkhoz részei ennek, akkor a legmagasabb szintű támogatás sem ér semmit. Mind a két oldalnak lépnie kell. Akik ezt a témát kezelik, őket hozzá kell segíteni ehhez a hozzáálláshoz. Köszönöm. Damato asszony. Grazie, Presidente, sarò Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Köszönet a vendégeknek, köszönet az előadónak. Én először hangsúlyozni szeretnék valamit, aztán egy kérdést megfogalmazni. Ami a partneri megállapodásokat illeti. Mert hallottam, hogy vannak ilyen operatív programok, de mivel hiányzik a stratégiai rész, ami pedig nagyon fontos alap az alapok felhasználásához, aztán hallottunk a képzésről. Én egy másik oldalról is szeretnék szólni, a képzésről, az iskolai projektekről, az oktatóprogramokról. Én például arról álmodom, hogy Európa minden iskolájában legyenek olyan projektek, amelyek az egész közösség minden gyerekét felölelik, a romáikat, a hajléktalanokat, de mindenkit, hogy jobban szembenézhessenek a sokszínűséggel, vagy egyáltalán, hogy ezt egyáltalán megszüntessük, mert a szavak nagyon fontosak. Aztán két dolgot szeretnék még felvetni, a partneri kapcsolatokat a stratégiai szinten, illetve az inkluzív oktatásról iskoláinkban. Köszönöm szépen. A következő árnyék jelentés készítő Anderson asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönet a négy előadónak Sajnálatos módon az időhiány miatt nem tudunk részletekbe bocsátkozni, de örülnék, hogyha megkaphatnám az önök előadásait, ez nagyon sokat segítene. Köszönet az előadónak is a fontos munkáért, amit végzett ebben a témában, és hogy foglalkozott a marginalizált közösségekkel, szükségleteikkel. Tudjuk, hogy ez főleg tagállami hatáskör, de Hallottuk a mai eladásokból is, hogy a kohéziós alapok, a szolidaritás és a szociális inklúzió miatt nagy szerepet játszanak. Bár nem tudom, hogy ezután a hétvége után van-e még valami szolidaritás itt, de hát majd meglátjuk. Én sajnos mindenkit csak inkább a költségvetés csökkentése érdekel, függetlenül attól, hogy a legkiszolgáltatottabbakat ez hogyan érinti a társadalomban. Különösen tetszett nekem a különböző programok végrehajtása, hogy megfeleljenek ezek az elveknek is. Azt hiszem, nem csak a szociális alap felhasználható erre. Tehát ne csak a három területen maradjunk. A jelentés tervezetben az áll, hogy a kritériumoknak meg kell felelni, de hát csak papíron történik mindez, és nem éri el a célcsoportokhoz. Még a 20% sem, ami a szociális alapokban a kirekesztettségre és a különböző szociális alapokra vonatkozik. Nálunk Észak-Írországban a miniszter, minisztérium az egész költségvetésben megpróbálja ezt felhasználni. A nagyobb szervezetek finanszírozása esetén, amikor nem csak az úgynevezett grassroots szervezetekről van szó, ez is nagyon fontos. Ott vannak például a munkáikat elveszítettek, a fogyatékkal élők, akiket tényleg súlyosan érint a költségvetési csökkentés. Úgyhogy ezért üdvözöljük a jelentésben az utalást a program monitorozására. Van egy-két javaslatom is, egyetértek az eddig elhangzottakkal ami a definíciót illeti, meg kell próbálkoznunk ezzel, mert nyilván ez széles körű is lehet, de vannak olyan közösségek, akikre konkrétan kell utalni, például a fogyatékkal élőkre gondolok itt. Nyilván a romákra is igaz ez, de vannak még mindig olyan emberek, akik Írország nyugati északnyugati részén rendkívül nehéz körülmények között élnek. Azt is el kell ismerni, hogy azok, akik szigete, elszigetelten élnek, gyakorta kiszorulnak a társadalom peremére, azért is, mert valamilyen olyan földrajzi területen élnek. Tehát, hogyha valaki például roma, akkor nagyobb az esélye erre. This is an issue that's across Europe. So I'll conclude Úgyhogy végezetül annyit mondanék még el, hogy rendkívül pozitív ez a jelentés, üdvözlöm ezt a munkát, és várom az együttműködést az előadóval. Remélem a többi árnyék jelentés készítő is menet közben megerősíti majd a munkát. Köszönöm szépen, volt asszony! Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek Terinek és, és a többi árnyékelőadónak is ezért a jelentésért. A kohézió nagyon fontos számunkra, az európai közösségek számára, hogy hogyan tartunk össze ezekben a nehéz időkben, a megszorítások idején. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. A jó gyakorlatok példája az alulról érkező kezdeményezések nagyon fontos üzenetet küldenek arról, hogy hogyan élhetünk ezekkel, mint legjobb gyakorlatokkal. Árnyék előadóként nekem is nehézséget okoz az, hogy kitől vesszük át a definíciókat. Ez egy valós dilemma. Nagyon sok mindennel egyetértek, ami elhangzott, ezt nem ismétlem meg. Majd ezekről még szó esik, de valamire szeretnék visszatérni, ami már elhangzott. hogy a politika hogyan látja használnak, és hogyan használja ki a sérülékeny csoportok létét. Az első előadásban elhangzott a másság fogalma, az idegen gyűlölet, rasszizmus, gyűlöletkeltés, a kohézió hiánya a társadalmainkban sok sokkal nagyobb mértékű, sokkal aggasztóbb, mint eddig, és a média ezt legitimizálja, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is szóba került. A román nyilván nagyon kivénnak téve az idegen gyűlöletnek. Jó lenne látni, hogy a saját tapasztalataikat hogyan használhatjuk föl azon a téren, hogy az etiki politikák valóban működtek-e számukra, segítették-e őket, hogy ezek segíthetnek-e más marginalizált csoportokat is. Nagyon örülök, hogy említették az oktatás fontosságát, igen, ez alapvető. Sőt, az élethosszon áttartó tanulás, a családi tanítás, az informális oktatás is nagyon fontos. Ezeket a problémás közösségekben alkalmazniuk kell, hogy érezzék, hogy részt vehetnek a megoldásban. A Bolton at Home projekt és a Színház projekt példája jó arra, hogy lássuk, hogy amikor a közösségek a saját problémáikat megoszthatják a többiekkel, másokkal, akkor hosszú távon sokkal pozitívabb lesz a hozzáállása a széles közönségnek. Hogy mondjak el még valamit a romákról és a vállalkozásokról, illetve a körforgásos gazdaságról. A marginalizált, elszegényedett közösségek nem pocsékolnak. Ezt látjuk a fejlődő világon országaiban is, és most kezdjük megérteni, hogy ez a körkörös gazdaság hogyan is néz ki. Ezek a közösségek, a romák nagyon is jól értik, hogy ez miről szól. Tehát a fiatalok mobilizációja területén itt többet tehetnénk. Hiszen ez egy nagyon pozitív példa, amit ezektől a közöns, közösségektől tanulhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most már ne, nem szól hozzá több árnyék előadó, heten kérték még rajtuk a szót. Meghallgatjuk őket, majd a hogyha meg akarjuk hallgatni a bizottság képviselőt, és visszaadjuk a szót az, az előadónak, akkor a hét közül csak egyiknek tudom megadni a szót. Van Lisztaroly úr, egy percben, egy percben, rendben. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Jelentéssel kapcsolatban. Szociális Bizottság is véleményezni fogja? Igen, ez ugye nagyon fontos, hiszen sokat emlegettük a szociális alapot. És ez nagyban kapcsolódik a mi munkánkhoz hallhatnánk többet a, arról, hogy az előző finanszírozási periódusban sokkal több pénz állt rendelkezésre, mint amennyit a tagországok felhasználtak. E, és hogy a partnerségi megállapodásokat megkötik. Tehát nevezzünk meg országokat. Hát igen, ennek így kéne működni, hogy kik azok, akik. Tehát igenis szeretnénk tudni. Tudnánk konkrétumokat kapni az előző programozási időszakból, illetve mostaniból? Elnök, köszönöm szépen. Von úr, egy percben. Köszönöm szépen. Reflektálnék Lisa néhány megállapítására, Korábban megyei önkormányzatban dolgoztam, és sokszor láttam, hogy a közösségeknek a lehetőséget biztosítani sokkal jobb, mint rájuk erőltetni valamit. Egy dolog szöget ütött a fejembe, hogy mennyire nehéz volt bevonni ezeket a közösségeket. Nem nagyon akaródzott nekik belépni ezekbe a programokba. Erre is kell választ. A kapacitásépítés nyilván része ennek a kérdésnek, de nem mindig elég. És amikor ezeket a közösségeket be tudjuk vonni, akkor még akkor sem biztos, hogy a közösség egész elfogadja, és fontos, hogy ezeket a programokat nyomon kövessük, lássuk, hogy milyen eredményeket hoznak, hiszen hogyha jó eredmények vannak, akkor jó gyakorlatokat tudunk kialakítani, ezeket meg tudjuk osztani. Azt gondolom, hogy még itt sok tennivaló és megbeszélni való van. Elnök, Bogovics úr, egy percben. Nos, köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Ez a téma szorosan kapcsolódik a foglalkoztatási és oktatási politikához. Szlovéniában is komoly gond a roma probléma, hogy nem versenyképesek, mint munkaerő, nem, nincsenek jelen a munkaerőpiacon, és sokszor megéri nekik nem munkát keresni és állást munkába állni, hiszen kevesebbet keresnek, mint a szociális segély. Jövőben figyelnünk kell arra, hogy nem, ne csak a jogokról, hanem a kötelezettségekről is beszéljünk. A diszkrimináció megnyilvánul például az európai infrastruktúrális alap, oktatás és egészségügyi ellátás szempontjából fontos, hogy már kisgyerekkorban elkezdjük az oktatást, hiszen újabb generációt veszhetünk el fontos, hogy az európai forrásokat nemzeti forrásokkal kössük össze, és ahogy a berlini kolléga rámutatott, fontos, hogy folyamatában kezeljük ezeket a kérdéseket és programokat. Tehát, hogy ha egy közösségre koncentrálunk, akkor, akkor tíz éves távlatokban lehet mérni azt, hogy Eh, mikor jönnek az eredmények. Köszönöm szépen. Eh, tökéletes mikrokozmosszal találkozunk itt, hiszen vannak emberek, akik eh, ki visszaélnek az elnök asszonyunk jó indulatával, és beszélnek, aztán van, akik tartják magukat a szabályokhoz. És ez pontosan leképezi azt, amit a társadalomban látunk. Nagy-Britanniában pontosan jó példát tudunk hozni a, a, akár a szik közösség ö, ö, integrálására, hiszen keményen dolgoznak, adót fizetnek, sikeresek. Mindenféle közösséget meg kell nézni, hogy miben áll ez a másság. És csak az annyit kell tennünk, hogy lehetőséget adunk, hogy az emberek fölvirágoztassák a közösségüket. Tehát nem szabad őket áldozatként beállítani, azt gondolom, hogy ez sem vezet oda, hogy egyelő esélyeket teremtsünk, elnök. Na, szeretném elmondani, hogy azért adtam több időt néhány embernek, mert ők árnyék előadott, és a többi ö, kollégának ezért jut csak egy-egy perc. Következő hozzászóló. Pani Przewodnicząca, ja w dwóch praktycznych... Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Két gyakorlati ponttal foglalkozni ilyen rövid időben nehéz. Először is Rendke asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Egyetértek az előadó fő kitételeivel, de A finanszírozást illetően. A 9.2-es pont a tematikus finanszírozás. A tematikai tengelyek figyelmen hagyása nem teszi lehetővé, a regionális alapokból a 60% felszívását. És nem közelíthetjük meg azokat, akik potenciálisan e, ennek az előnyét élvezhetnék. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy a partnerség nagyon fontos lenne. Azok, akik a partnerségi elvet követik, azokat kellene kiemelten támogatnunk. Nagyon pozitív ösztönzöket kellene teremteni. Köszönöm. Děkuji, paní předsedkyně. prvé bych se chtěl omluvit, že jsem přišel pozdě. My jsme měli jednání o posledních kompromisech. Először is elnézést kérek, hogy kicsit elkéstem. Sürgős megbeszélésünk volt néhány kompromisszos módosítóval kapcsolatban. És akkor most tegyünk a lényegre. Bármilyen ország, amelyik kudarcra lehet példa az, az integrációs politika területén, hát azt hiszem, hogy az a cseh köztársaság. E, be kell vallanom, hogy sok a problémánk, biztos, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, de, 2000, de 25 év alatt, a kommunizmus bukása után, ut- óta 300 gettó jött létre Csehországban, amelyek elszigeteltek, izoláltak, és a rossz politikáknak a következménye. Korábban nem féltünk hozzá az európai alapokhoz, ezek forrásai, az most viszont használnunk kellene. Polgármester helyettes voltam egy kis közösségben, és nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy megakadályozzuk a gettók kialakulását megpróbáltunk közösségi életet létrehozni és beindítani. És ez meg tudja akadályozni a gettó kialakítását, hogyha az embereknek kedvező körülményeket terintünk arra, hogy összeöljenek. Szerintem ez egy jó megoldás lehet. Ez komoly problémát jelent Csehországban. az Európai Bíróságon még volt egy ügyünk is, amit nagyon szégyellek. Következő hozzászóló. Iš tikrųjų noriu padėkoti kolegijai Terė iš savo iniciatyvą iškeltą šitą klausimą. Köszönöm a szót. És köszönöm kollégámnak, hogy felvetette ezt az európai szintű kérdést különös jelentőséggel bír ez a probléma, nap mint nap szembesülünk vele, és minden országnak a saját körülménynek megfelelő döntését kell meghoznia. Nyilván fontos, hogy meg kell osztanunk a jó gyakorlatokat. Én, mint polgármester, szintén szembesültem ezzel a problémával, és Berlini kolléganőm is említette ezt. Nagyon fontos, hogy bevonjuk a közösséget a probléma megoldásába. Képezni kell az ottani közösség tagjait, legyenek területi képviselők, miniszterek, más érintett intézmények, ezeket is be kell venni. Vannak olyanok, akik segíteni szeretnének, de ennek jogi akadályai vannak sokszor. Szerintem a, a, az egyes területek közösségeinek lehetőséget kell biztosítani azért, hogy konkrét döntéseket hozzanak. Például, mi van azokkal, akiknek nincsenek dokumentumaik, mert elveszítették őket, vagy van, akinek nincs jövedelme. A területi közösség segíthetne, és ez az az üzenet, amit közvetíteni kell a többieknek, így lehetne javítani kohéziós politikánkon. Köszönöm. A bizottság képviselőinek adom meg a szót az Ample főigazgatóságtól és a régió főigazgatóságtól. Kérem. Köszönöm, megpróbálom rövidre fogni. Azt hiszem éppen jókor folytatjuk ezt a vitát. És ezt a jelentést jókor vitatjuk meg. A kohéziós politikában a 2011-2020-as erőforrások megvitatása most zárult le éppen. Hogy kezdjem a romákkal? Csak főszavakban. Három alapelve annak, amit teszünk. 2011 és 20 között először. A politikai keretet és a finanszírozást jobban összehangoljuk. A DG Justice futtatja a e, task force-t, amit itt alkalmazunk. Aztán az integrált megközelítés, ezt többen említettek, és mi is támogatjuk. És a tagállamokban is nagyon támogatjuk. Aztán Tudjuk, hogy az ex ante kondicionalitás létezik a romákra nézve is, de hogy az előadó is mondta, más releváns kitételeknek is fejl, ö, teljesülnie kell. Oktatás, egészségügy, munkahelyteremtés, tehát ezek is nagyon relevánsak. Ezek mind részei a megközelítésnek. Nagyon sok iránymutatást kiadtunk. Az első tematikus 2014-es iránymutatásokban például az eszközökről, az urbánis dimenzióra, a közösségi fejlesztésekről mind-mind szó esik. Különböző országokban különböző kombinációkkal éltek, úgyhogy ezt lehet alkalmazni. Aztán hagyj említsem meg, amit az előadó is mondott, a kirekesztettség problémája. Nem sokára a szociális alapok szakértőinek beterjesztjük azt, hogy a marginalizált csoportok oktatása és a területi elkülönítés elleni harc területén hogyan valósul meg az erőforrások felszívása, hiszen ez nagyon fontos téma. A jelentést illetően a hármas pontja. Hogy elég információt nyújtunk-e a finanszírozási formákról. Majd igen, de majd amikor a megvalósításra térünk rá. Az előző időszakban a célzott intézkedések és a mainstream intézkedések között különbséget kell tennünk. Ha befogadó oktatást akarunk, infrastruktúrát, akkor meg kell érteni, hogy specifikusan marginalizált csoportoknak nem teremtünk oktatási intézményeket, vagy egészségügyi intézményeket, hanem általános hozzáférést kell biztosítanunk. A célzott hozzáférés például a lakhatás, ott követtük ezt az irányelvet. Például a költségvetési mentesítésben néhány évvel ezelőtt ezt külön kérték tőlünk, mint költségvetési sort. A hármas pont Ma reggel hallottuk, hogy a legjobb tapasztalatokat beazonosíthatnánk. Igen, ezt meg is tettük. 12-es pont a partnerségekbe a marginalizált csoportok bevonása. Ez is szerepel az európai szemeszter ajánlásaiban. Tehát a DG Regió számára Közép- és Kelet-Európának az az öt országa a kiemelt figyelme arra irányul, ahol a legnagyobb a roma populáció. Tehát mi ezt az elvet követtük. Nagyon sok minden egyébként foglalkoztatási kérdésekhez kapcsolódik, aztán nagyon sok kérdés kötődik az oktatáshoz, az óvodai képzéshez. De amit hallottunk, nem csak tematikus megközelítést alkalmazunk, hanem szélesebb körű megközelítést is. A megvalósítás ellenőrzését illetően egyetértünk, proaktívak vagyunk, figyelemmel követjük a programok megvalósítását, hogy mennyire vonják be a polgári társadalmat, és így tovább. Ezt mind-mind megtesszük a definíció kérdése, egyetértünk az előadóval. Hallottuk például a boltoni példát, és vannak más marginalizált csoportok, amiknél ugyanez a probléma fennáll, úgyhogy majd egy tanulmányt készítünk arról, hogy mit jelent az, hogy marginalizált csoport. De felveszik a kapcsolatot a nemzeti hatóságokkal, és aztán van egy 23-as pont, ahol arra kérik a bizottságot, hogy közleményt adjon ki a marginalizált csoportok számára elérhető EU-s erőforrásokról. Már kiettünk június 17-én egy romákról szóló közleményt a bizottság részéről. Ott ismertettük a 2014-2020-as erőforrás lehetőségeket. Talán a kollégám átvetni a szót. Köszönöm, Ralf úr. Karon úr. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak kiegészíteném, amit a kollégám elmondott és az, a szociális alapra szeretném kihegyezni a dolgot. kapacitásépítés az érintetteknél, erre rámutatott már az előadó is, az árnyék előadók is. A VSF esetén szerepel ugye a kapacitásépítés a része az érintetteknél és a civil szervezeteknél. Fontos, hogy oktatásra, képzésre fordítsák a, az ESA erőforrásuk egy részét. Ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor erről beszélünk ma. Ami az indikátorokat illeti erre is kitért az előadó, nagyon helyesen. Az ESA rendeletben közös eredményindikátorok vannak, illetve hosszú távú indikátorok, amelyek relevánsak a marginalizált közösségek szempontjából, ideértve a romákat is. Őket is lefedik ezek a közös indikátorok. De a tagállamok amikor a romákat célozzák meg bizonyos intézkedésekkel, azt várjuk ezektől a tagállamoktól, hogy kifejezetten a romákra szabott indikátorokat is emeljenek be a programba. Elhangzott az kapcsolat a kohéziós alappal kapcsolatban. Nagyon odafigyel a bizottság arra, és biztatja, ösztönzi arra a tagországokat, hogy egyre több, egyre nagyobb számban emeljék be a, prior, a beruházási prioritások közé a romákat, és így érjék el a marginalizált közösségek szociogazdasági uh, integrációját. Elnök, köszönöm szépen, és most megadom a szót az előadónknak egy nagyon-nagyon rövid lezárással. Abszolút kicsúsztunk már az időből. Most már itt van a következő napi rendi pontunk előadója. Köszönöm önök azt, hogy tényleg rövidre fogom. Először is köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt ez a témához. Nagyon hasznosnak találtam, és köszönöm az előadóknak is, akik indították ezt a napi rendi pontot, a vitát. Hadd reflektáljak a felvetésekre. Jakovics úr kérdésére a láthatóság, illetve a, a média jelenlét nagyon fontos. Ez nem szerepel a jelentésben, de gondolom, hogy tudunk neki helyet szorítani. Cellel úr is nagyon fontos dologra mutatott a, rá, hogy nem csak róluk, hanem velük is kellene beszélni. Romeo Franz a, a Hildegard uh, Lagrange alapítvány képviselője is itt van velünk, és ő is nagyon sokat dolgozott ezen a uh, jelentésen, ő is ott lesz ezen a fogadáson, uh, más civil szervezet képviselője is. Azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, amit Celer úr felvetett a hálózatépítéssel kapcsolatban. Kérem, minél többen jöjjenek el erre a fogadásra Damato asszony nagyon fontos dologra mutatott rá, hogy nem csak a roma közösségből roma közösség tagjai számára kell képzést, oktatást biztosítani, hanem a többségi közösség tagjai számára, hogy a cigány ellenességet kezelni tudjuk. Reméljük, hogy ezt is be tudjuk emelni a jelentésbe. Anderson asszonynak is nagyon köszönöm az észrevételét. A megszorítások által okozott ö, problémája az, hogy hogyan érintette a gazdasági válság ezeket a közösséget. Szerepel a jelentésben ugyan, de konkrétabb példákat fogunk ráhozni. Vadasszony, a, a jó gyakorlatok, ugye a tanulságok levonása, hogy más közösségeket mit tudunk tenni, ha már a roma közösség felfordultuk, azt gondolom, hogy erre is jobban oda kell figyelni, és azt gondolom, hogy a, az árnyék előadókkal folytatandó eszmecsere javítani fog a mostani állapothoz képest. Fanny Nisselroy úrhoz hogyha azt szeretné, hogy megnevezzek országokat, akkor a saját országomat veszem elő, Németországot, ahol nagyon sok időbe telt, már az is, hogy az önkormányzatok megértsék, hogy szükség van roma stratégiára, hogy oda kell figyelni ezekre a marginalizált közösségekre, és most már uh, Gifei asszony által elmondottak fényében is azt gondolom, hogy látunk már változásokat, de, de két évvel ezelőtt, akár csak két évvel ezelőtt sem ez volt a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy a pozitív ösztönzők mellett néha bizony a bűnösöket, renitens országokat meg kell nevezni, és ezért a saját országomat, hazámat vettem elő Németországot. A források alacsony szintű felszívása. Igen, vannak még rendelkezésre álló források, amelyeket nem szívtak fel ezek az országok. Meg kell nézni a különböző finanszírozási rendszereket, formákat. Nem csak az uniós oldalról, hanem az érem másik oldalát is meg kell nézni, hiszen a kapacitás építés, a tájékozatlanság sokszor az önkhelyi önkormányzatnál okozza a problémát és a gondot. Tehát azt gondolom, hogy ha pozitívan akarunk hozzáállni, a kapacitás építés megerősítésével erre a problémára is tudunk megoldást találni, és javul a, a pénzek felhasználásának aránya az EMBU szakbizottságban is, is fog majd erről véleményt adni, hiszen ez, ennek van foglalkoztatási aspektusa, de nyilván itt a fogyatékossággal élők foglalkoztatása is belekerül a képbe, és valószínűleg a jelentésbe a bizottság képviselőjéhez szólva vártam a hármas pontra való, hármas cikkre való hivatkozást, az az információ, amit kaptunk, az a pénz, amit a, miután visszajött, ami 2010-ben megváltoztattuk a rendeletet, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk több információt kapni, hogy hogyan lehet ezt a pénzt elkölteni, és ez is javítani fog a jelentésen is. Még egyszer, sok szeretettel mindenkit meghívok erre a kis hálózatépítő fogadásra ebédre. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. És akkor ezzel a közmeghallgatásnak a végére értünk, és ezt a napi rendi pontot lezárom, és rátérünk a következőre, ami örömmel jelentem, a Giovanni Kessler úr megérkezett, nem sokára be is jön a terembe. Csak hogy emlékeztessem a kollégákat, hogy a kohéziós politika teszi ki az teljes uniós költségvetésnek a durván harmadát, és fontos, hogy a közpénz, az adófizető pénze okosan és helyesen költődjön el. De persze, mivel láttuk a csökkentéseket, megszorításokat a tagállamokban, nagyon fontos, hogy az uniós költségvetést a lehető legjobban használjuk fel és ki, úgy, hogy a szabálytalanságokat és a csalást a lehető legkisebb szintre tudjuk szorítani. I with, with uh, some thoughts about how important is to... Hadd folytassam azzal, hogy mennyire fontos azt a gondolatot, hogy okosan kell elkölteni az uniós adófizetők pénzét, az Olaf az elmúlt évek tevékenységéről kiadott, kiad jelentést, frakciók kérésére meghívtam a csalás elleni hivatal főigazgatóját, hogy eszmecserét folytassunk, hogy a kohéziós politikák területén milyen szerepe van az Olafnak most nagyjából 15 percre megadom a szót igazgató, főigazgató úrnak, hogy megtartsa az előadását, majd pedig megnyitom a vitát, amelyben elsőként a koordinátorok szólhatnak hozzá. Keszler úr, a szó. Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy ebből az alkalomból meghívtak, és tájékoztathatom önöket arról, hogy mivel foglalkozunk, illetve kiemelhetem azokat a területeket, amelyekkel önök elsősorban foglalkoznak. A csalásokra gondolok itt a strukturális alapok kapcsán. Ahogyan is említette, éves jelentésünket néhány héttel ezelőtt hoztuk nyilvánosságra, a szakbizottság elé terjesztettük, és nagyon örülök, hogy most eszmecserét folytatunk önökkel is. Ez az első alkalom ugyanis, sajnálatos módon, de nagyon remélem természetesen, hogy ez csak az első lépés, és jó szokásá, hagyományá válik. Ez mindenki számára jó lesz. Először is kérem az első diát, köszönöm. Általános megjegyzésekkel kezdeném. A nyomozásaink alapján az elmúlt év vagy évek során azt tapasztaljuk, és ezt a számok is tükrözik, hogy főleg a strukturális alapoknál nő az az elvárás, hogy a büntetés végrehajtó szervek mind nemzeti, mind európai szinten fellépjenek a csalás és a korrupció ellen az alapok felhasználása során. Önök választottak az Európai Parlamentnek, úgyhogy talán jobban is tudják, mint én, hogy a körzeteikben hogyan alakul a közvélemény, mi legalábbis ezt tapasztaltuk, mert egyre több a bejelentések száma az állampolgárok részéről, ami a csalást, korrupciót illeti. A, és azért is, mert az emberek, az állampolgárok, de egyébként még a képviselők is, önök is fordulnak hozzánk azzal a kéréssel, hogy lépjünk fel mert úgy ítélik meg, hogy a nemzeti hatóságok nem eléggé, nem mutatnak elég hajlandóságot, vagy nem tudnak fellépni. Nos, minden esetre érezzük a nyomást, illetve azt, hogy hogy alakul a közvélemény, és a felelősség is. A dián a második pont azt mutatja, hogy egyre nagyobb a tendencia az ilyen jellegű csalások és korrupciók esetében a transnacionális irány felé. Még a legegyszerűbb csalás, például ha túlszámláznak valamit, annak érdekében, hogy az Európai Uniótól több pénzt szerezzen valaki, gyakorta nemzeteken átnyúló jelleget ölt, az érintettek több országból származnak, vagy a gazdasági szereplők. Nem is beszélve a még összetettebb csalás fajtákról, amelyek aztán nagyon sok országot érintenek, szándékosan, hogy a korrupciót elrejtsék. Úgyhogy nagyon sok joghatóságot érint ez, és még ha Olaszországban derül ki valami, akkor is a mi statisztikáink szerint esetleg osztrák vagy német eredetű a dolog. Lehet az Ciprusról, Dániából származó is mi ilyen jellegű csalásokkal foglalkozunk, ilyen jellegű korrupcióval. Nemzeti eszközökkel, nemzeti rendőrséggel kell szembenézni a helyi szinten, de európai szinten kizárólag az OLAF rendelkezik ilyen eszközökkel. Úgyhogy az üzenetem az, hogy egyre nagyobb a szüksége annak, hogy európai szinten foglalkozunk ilyen nemzeteken átnyúló kérdésekkel. Aztán az Olaf tevékenységét mutatja be ez a néhány ábra, a nyomozást, az oszlopok kék részére koncentrálnék. Itt láthatják, hogy mennyire növekvő tendenciát mutatnak a bejelentések. 2010-ben kevesebb, mint 1000 volt, tavaly 1400, és az idén már legalább 1500-nál tartunk. Úgyhogy láthatják, hogy eh, évenként eh, növekvő tendenciáról van szó. Láthatják itt azt is, hogy az elmúlt három év során 80%-kal növeltük a megnyitott és lezárt nyomozatok számát. Tavaly 250 nyomozást zártunk le, és ahogy lezárunk egy nyomozást, fegyelmi, pénzügyi vagy jogi igazságszolgáltatási ajánlást bocsátunk ki. Tavaly rekordot értünk el ezen a szinten is, 400 esetről számolhatok be. Úgyhogy a mi kapacitásunk a legnagyobb, a nyomozás, a nyomozás lezárása, az ajánlások megfogalmazása terén de el kell mondanom, hogy ugyanannyi az emberi erőforrásunk, sőt, kicsivel kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, és most már sokkal több dologgal kell foglalkoznunk. Nézzük akkor a harmadik diát. Ez talán érdekesebb az önök számára. Itt láthatják, hogy mind a magán, mind az állami forrásokból milyen jellegű információ jut el hozzánk. Tehát a tavalyi 1000 bejelentésből 550, 549 egészen pontosan a strukturális alapokra vonatkozott. Tehát több mint egy harmada az összesnek, ebbe ugye beletartozik a szociális alapok kérdése is. Ez rendkívül jelentős szám, és alátámasztja azt, amit már az elején is elmondtam. Menjünk tovább. Köszönöm. Remélem ezeket a diákat írásban is megkapják majd. A zöme megtalálható a jelentésünkben, de van olyan dia is, ami most erre a mai alkalomra készült külön, de hogyha érdekli önöket, szívesen papírformában is átadjuk. Ez azt hiszem nincs benne a jelentésben, ugye? Ezt csak külön önöknek készítettük. de nyilván időre van szükség, hogy az ember tanulmányozhassa. De kiosztjuk az összes képviselőnek, úgyhogy lesz idejük rá. Nos, itt láthatják azt, hogy milyen információt kaptunk. Még mindig a 140, 449-nél tartunk a strukturális alapokra vonatkozó bejelentések körében, és itt látható, hogy hogyan oszlanak ezek el tagállami szinten, magán, illetve állami szféra terén. A névteleneket nem vettük ide be, Azt hiszem érdekes. Hogy a állampolgárok részéről óriási bejelentés halmaz érkezik, még akkor is, hogyha a büntető, büntetést bűnügyi szervek nem jelentenek ennyi mindent. Hogyha az állami ágazatból kapjuk ezeket az információkat, ez azt jelenti, hogy az adott tagállam hajlandóságot mutat az együttműködésre a csalások kivizsgálása terén. Menjünk akkor tovább a hetedik diára. Itt látható, hogy hány vizsgálat folyik pillanatnyilag az Olafnál. Majdnem 500-ról beszélünk, legalábbis a tavalyi év december 31-ével a zöme a most folyó vizsgálatoknak az Olafnál a strukturális alapokról szól. Egy harmada az összesnek. Ugye a strukturális alapokban benne vannak a szociális alapok is. Aztán itt tagállamonként láthatják, ami megint csak nincs benne a jelentésben, ezt erre az ülésre készítettük a strukturális alapokról. Tehát itt láthatják pontosan, hogy hány vizsgálat folyik, illetve zárult le 2014-ben a strukturális alapokról tagállamokként, Nyilván a tagállamok, amelyek kezelték ezeket az alapokat, kerültek fel ide ebbe a táblázatba. Belgium esetében egy vizsgálat zárult le, de elképzelhető, hogy bolgár cégről van szó, vagy portugálról. Az is elképzelhető, hogy Több tagállamot is érintett ez a vizsgálat. Azonban azon tagállam sorába került, ahol kezelik a strukturális alapot, az adott strukturális alapot. Itt láthatják, hogy a strukturális alapok esetében mennyi pénzt kellene visszaszerezni országonként. 400 millió euróról volt szó, ezt eh, javasoltuk az összes eh, tevékenységi körben. Ebből 475, több mint a fele, struktúrális alapokra vonatkozó. Tehát ez volt az ajánlásunk, megint csak országonként. Meg kell mondanom, hogy ez rekordnak minősül, és persze változó tendenciát mutat évenként. Nem tudunk tendenciákat megállapítani. Nyilván több vizsgálatot folytatunk, több ajánlást fogalmazunk meg, ami a végén nyilván több és nagyobb összegeket is jelent. De aztán vannak olyan vizsgálatok, amelyek csak 20 ezer euróra vonatkoznak. Például Spanyolországban 200 millióról van szó egyetlen egy vizsgálat keretén belül. Lehet, hogy 200 milliót kellene visszaszerezni. Ebben az esetben ugye elég nagy összegről van szó, rekord összegekről. Menjünk tovább. Itt láthatók azok az összegek, amelyeket tavaly ténylegesen visszaszereztek a pénzügyi szervek. Ezt ugye nem mi végezzük el, hanem a pénzügyi szervek, és tudni kell ehhez, hogy időnként évekig tart ez. Lehet, hogy részletekben fizetik vissza, vagy a finanszírozási időszak lejártával kezdik csak el visszafizetni. Jó, nézzük tovább. Ez az utolsó. Igen, most már mindjárt lejár az időm. Ezt is ma, a mai alkalomra készítettük. A cím nem igazán egyértelmű, éves szinten látható itt, a tagállamok bejelentése alapján tapasztalt csalások, szabálytalanságok száma. Nyilván a tagállamok kötelesek jelentést küldeni nekünk, hogyha ilyesmit tapasztalnak, szemben az OLAF pénzügyi ajánlásaival. 2014-ben láthatják, hogy 476,5-ről volt szó. Tehát a kék oszlopban az látható, hogy az adott tagállam rendellenességként, szabálytalanságként milyen összeget jelentett, és mi a szürkében jeleztük az ajánlásainkat. 45 vizsgálatot végző ö, kollega foglalkozik a strukturális és szociális alapokkal. ben az összes szabálytalanságok értékének 2,2%-a, amit a tagállamok jelentettek felénk, 45 kollégával oldottunk meg. 2013-ban kb. 8% ez az érték, 2014-ben pedig 25. Úgyhogy, ami az értéket illeti, elég sok munka ez. Tudom, hogy vannak tagállamok, amelyek nem túl elégedettek, és amikor kapnak egy olyan ajánlást, hogy 200 milliót vissza kell fizetniük, hát nem igazán örülnek. Azonban így van valami elképzelésük arról, hogy milyen hatása van a, a munkánknak erre. Remélem, hogy sikerült, legalábbis nagyjából érzékeltettem, hogy mivel foglalkozunk, és néhány számot is ö, közölhettem önökkel, amelyen elgondolkodhatnak. Köszönöm szépen. Thank you for preparation special information for the committee. Uh, we'll... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a tájékoztatást, ezt mindenkinek kiosztjuk ezt az előadást majd. És most pedig a kon- koordinátorok, Van úr. Köszönöm, gyönyörű színes lapokból áll ez a jelentés. Van egy néhány kérdésem a strukturális alapokról. Aztán majd a kokopuban persze úgyis állandóan ott jár nálunk. Elég általános ez az információ. Három olyan ország van, Görögország, Spanyolország és Magyarország, akik a fő problémát jelentik. Ez nagyon fontos, úgyhogy szeretném látni, hogy melyik ország mennyi esetet jelent. Nem, nem. Ez a tájékoztató sokat mond az Olafról, de keveset a tagállamokról, pedig fontos lenne. úgyhogy a jövőben talán a tagállamokra is kitérhetnének. felbontás nélkül nem érthető az előadás. Mikorról származnak ezek a számok? Az adatok. Milyen idősek? 2004, 2013? Ezek régi esetek? Melyik évből származnak? Az előző finanszírozási időszakból? Mert ha igen, akkor mondhatom azt, hogy megváltozhatok a szabályokat. Nagyon keményen lecsapunk a szabálytalanságokra, Ez az új időszak, a régi időszak, vagy még az azelőtti? Néha kaptam olyan információkat, amelyekkel azonnal az Olafhoz fordultam, mert azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mi mást kezdhetnek ezzel. És mindig komolyan vettek minket, úgyhogy ezt elmondhatom, mint parlamenti képviselő. Úgyhogy jó a brosúrájuk, önök tényleg nyitottan állnak hozzá a parlamenti képviselőkhöz. Én ennyit tudok mondani, köszönöm, hogy ellátogatott ide. Elnök, köszönöm. Von úr, a szocialisták részéről köszönöm szépen, elnök asszony. A Költségvetési Szakbizottságban tegnap Kessler úr az éves jelentését beterjesztette, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk javulást látott, és örült ennek. Nagyon sok kérdést kapott Kessler úr. Amikor erről a témáról van szó, mindig elmondom. Nagy a különbség a hiba és a csalás között. A számvevőszék kb. 4,7-4,8%-os hiba rátáról számol be évente. A csalási ráta az meg kb. 0,2%-os az EU-ban, tehát elég kicsi, úgyhogy ezt tartsák észben. Kessler úrnak a beszámolója tegnap és ma persze nagyon fontos. Az egyik dolog, amit mindig nagyon érdekesnek tartok, hogy a tagállamok között mennyi, milyen nagy különbségek vannak a bejelentések, a kivizsgált esetek, a lezárt esetek, illetve a bíróság elé került esetek közé. Van olyan tagállam, ahol sok esetet jelentenek be, de a bíróság elé nagyon kevés kerül. Úgyhogy az első kérdésem, Kessler úr, mi az oka ennek? Mert minden tagállamban más a bejelentési, nyomozati rendszer? Ha igen, mit tehetünk? Mert valahogy konzisztensé kell tenni az adatokat. A másik eh, említette a 475 millió struktúrás alapokhoz visszajuttatott összeget. Hogyan ellenőrzik ezt? Tudják, hogy a végén pontosan tényszerűen mennyit szereztek vissza. Aztán a másik, a személyzet kérdése. Nyilvánvalóan, hogy a strukturális alapokban ez nagyon fontos. Hogyha megnézem az Olaf személyzetét, nagyon kevesen dolgoznak ott. Ez problémákat okoz? Az 5%-os leépítés önökre is vonatkozik, és ha igen, akkor ez okoz problémát? Elnök, köszönöm, van-e asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, Kessler úr. Köszönöm a jelentést is. Két kérdésem lenne. Az első kérdés. Ön említette, hogy a strukturális alapokból érkezett a visszaszerzett összegek fele, 475 millió, de csak 22 millió euró ebből az az összeg, amit ténylegesen visszakapott a hatóság. Hát ez nagyon alacsony arány, erre mi a magyarázat? Második keres nagyon egyszerű. Egy, ha bejelentés érkezik, a gyakorlatilag hogyan követik ezt nyomon? Önök nagyon sok ajánlást tesznek a tagállamoknak, helyi hatóságoknak, ezeket betartják? Ha nem tartják be, akkor mi történik? Például a strukturális alapok területén tudna egy konkrét esetet ismertetni, hogy hogy néz ez ki? Köszönöm. Damato asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kessler úr. Köszönjük az előadását. A strukturális alapok definíció szerint pénzügyi hozzájárulást jelentenek. Természetesen az Olaf sok panaszt kap. Szerintem egyértelmű, hogy az adminisztratív szervek és az állampolgárok igen aktívak ezen a területen. Ami a költségvetésre gyakorolt hatást jelenti, nagyon gyakran szembe kerülünk a szervezetbűnözéssel. Vannak -e olyan mechanizmusok az EU-ban, amelyeket hatékonyan lehetne bevetni arra, hogy az egyes tagállamok adminisztratív szerveit, civil szervezeteit felügyeljük, mint például az Európai Parlament. Például a környezetvédelem területén, ha megnézem a geográfiai megoszlást, akkor rögtön kiviláglik, hogy az EU mennyire nem figyel a környezetvédelmi katasztrófákra. Azok a pénzek, amiket erre lehetett volna fordítani, nem jutottak el a kedvezményezettekhez. Köszönöm. Köszönöm, Presszó asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani, és Kessler úr, önnek is köszönet. Most akkor nagyon alaposan ezt áttanulmányozhatjuk, de lenne egy megjegyzésem a számadatokat illetően. Ha megnézem a trendet, akkor kicsit érthetetlen számomra. Úgy tűnik, hogy az Olaf által kiadott ajánlások száma megugrott 2014-ben. Ki tudna térni erre, hogy miért nő az ajánlások száma? Az is lehet, hogy aztán majd visszaesik, nem tudom, lehet, hogy vannak olyan vizsgálatok, amik például csak egy évig tartanak, és aztán a hatásuk átterjed a következő évre. Talán nehéz ezt évre lebontani. Talán nehéz beazonosítani, hogy melyik évre vonatkoznak. Hát de ha ez így van, akkor az adatok megbízhatósága eléggé kérdéses. De ha csak pusztán azt nézem, hogy a visszaszerzendő összegekre vonatkozó ajánlások, hogy nőttek, ez annak követ, ö, köszönhető, hogy jobban együttműködnek a tagállamok, vagy az OLAF hatékonyabban működött? az alapokat hogyan szívják fel a tagállamok? A válság idején érezhető volt, hogy a csalások száma esetleg megnövekedett volna? Ezek olyan logikus feltételezések, amik azonban nagyon negatívan hatnának ki a statisztika megbízhatóságára. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy értelmezem a nyers számadatokat mondja meg, hogy általában véve úgy gondolja, hogy hatékonyan működnek? Köszönöm. úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Van a kollégához hasonlóan ugyanaz a kérdés foglalkoztat. Az a összegek visszaszerzéséről szeretnék többet hallani. Azt aztán van egy másik kérdésem is. Mi, az, mi választja el a szabálytalanságot a csalástól? Tudnak konkrét példát hozni arra, ahol nincs rossz szándék, nem szándékosan csalják el a pénzt, hanem ö, egy szabálytalanság adódik, és a nyomozás fényderít arra, hogy nem rossz szándékkal szánt szándékkal ö, követték ezt el. Tehát hogyan különböztetik meg ezt? Másik kérdés, hogyan kommunikálnak a régiókkal? Hiszen a régiók a kedvezményezettek. A, az alapok esetén hogyan kommunikálnak, kommunikálnak -e velük, és hogyan? Cseh köztársaságban van most egy folyamatban lévő eset, amikor is egy régió elnökéről kiderült, hogy hogy korrumpálták, eh, inflagranti tetten érték, amikor egy bortartó tokban fogadott el kenőpénzt. Jó lenne, hogyha többször tudnánk találkozni, és többször eh, tudnánk eszmét cserélni. Mostináru úr Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keszler úr, azt gondolom, hogy valóban szükség van arra, hogy egységesen értelmezzük a közbeszerzési szabályokat, amelyek mind a 27 tagállamban életben vannak. Ugye azt tudjuk, hogy vannak nemzeti értelmezések, olvashatok, és akkor ezek gondot okoznak, az, hogy hogyan értelmezik ezt Brüsszelben. Aztán a kollégám már utalt rá, hogy szükség van arra, hogy tisztázzuk a két kategória jogi kezelését. Csalás, illetve hiba. Tehát, hogyha ugyanúgy kezeljük őket a, a, a nyomozás korai szakaszában, és ugyanazok a következmények, ez késlelteti vagy felfüggeszti a kifizetéseket, ameddig tisztázódik az ügy, akkor ez hatalmas késedelmeket okoz, és két vesztes lesz a közösségét és a szerződő felek. És egy válsággal terhelt időben, egy fél év, egy év, amit azzal teltünk, te, te, telik, hogy ö, megnézzük, hogy valaki csalt-e, és egy év múlva azt mondjuk, hogy semmi gond, ö, tévedés volt, folytathatják a munkát, ez teljesen elfogadhatatlan. Tehát ezt fel kellene gyorsítanunk, vagy erre a két esetre különböző jogi következményeket kell alkalmaznunk, hogy mikor beszélünk csalásról és hibáról. Szeretnék egy román példát hozni, hiszen nem csak Románia, de Románia is esettanulmányá vált 2011. júniusában a bizottság egy belső anyagában megemlítették az Olaf hozzájárulását, és akkor szeretném idézni. Opinion that there is a coordination among line ministries in Romania to counterfight Olaf investigation. That document tehát, hogy azt tapasztaljuk, hogy Romániában az olafvizsgálatok ellen ö, dolgoznak. Ezt a bizottság hivatalnokai is előtte aláírták, ellejegyezték, és csak 2012. októberében döntött úgy a bizottság, hogy hat operatív, csak hat operatív programot függeszt fel 6 milliárd ért, euró értékben hónapokra. Nyilván a problémát megoldották, de Románia, Románián most hatalmas nyomás van, hogy a hátralévő időben ezt a hatalmas összeget hogyan lehetne lehívni. Mert nem nagyon nehéz belepumpálni a bankrendszerbe és a, a, a szerződő felekhez eljuttatni. Tehát ha időben lépnek, ha valóban probléma van, akkor, akkor tényleg időben kell lépni. De az, hogy egy évvel utána lépünk, akkor látjuk ennek a halmozódó hatásait. Egyszerűen méltánytalan, és ellentmond a kohéziós politika céljának. Azzal tökéletesen szembe megy. Köszönöm szépen. Rope úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megvitatni mindezeket a kérdéseket. A jelentés nagyon hasznos, e, így jobban megértjük e, a következtetéseket, e, hogy milyen eredményeket értek el az egyes országok. Amikor a panaszokat elemzik, megpróbálják megvizsgálni azt, hogy hol vannak a csalások, de vannak más esetek is, ahol azonban óriási projektekről van szó, eléggé átlátható módon próbáljuk őket megvalósítani, de például kiderül, hogy nem nagyon hasznosították ezt az építményt, és végül is egy csomó pénzt rászántak, még fölöslegesen talán. Nem tudom, ezeket az eseteket elemzik? Vannak esetleg ajánlásaik olyan esetekre is, amikor a, a, a valamit nem hatékonyan használnak fel? Ott van például a balti országok esete, ahol egy régióról van szó, és a központban döntenek arról, hogy melyik projekt kap finanszírozást, milyen sorrendben, vannak azonban olyan országok is, más országok, amelyek nem centralizáltak. A kérdésem az, hogy melyik a jobb megközelítés, a centralizált vagy a kevésbé centralizált? Azok az országok, amelyek az egyes területi egységekhez fordulnak, jobb eredményeket tudnak felmutatni, mint azok az országok, amelyek centralizáltabbak? Ez rendkívül pozitív jelzés lenne számunkra, hogy a jövőt tekintve választhassunk, hogy hogyan kezeljük ezeket a projekteket. Köszönöm szépen, Maletics asszony szó. Köszönöm szépen. Köszönjük Kessler úr előadását, illetve a bemutatott diákat. Nagyon informatívnak találtam őket. Láttam, hogy eltérő a helyzet a különböző tagállamokban. Vannak, ahol nem is ér, ahonnan nem is kapnak információt, bejelentést szabálytalanságról, egyáltalán nem az állami szférából, és egyet vagy kettőt legfeljebb magánszférából. És hogy az a kérdésem, hovan kívánják a, a federítési arányt javítani az AFKOSZ intézkedéssel, hálózattal, tagállami szinten? Tudom, hogy hoztak létre egy stratégiát arra, hogy együtt dolgozzanak a tagállamokkal, hogy a, az azonosítás és felderítés jobb legyen. Tudom, hogy ezen már dolgoznak, de nagyon komoly dolog, hogyha nem kapnak semmiféle bejövő információt, bejelentést. Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatban nem működik a rendszer. Aztán észrevettem azt is, hogy növekedett a bejelentések száma, viszont csökkent a megnyitott, elindított vizsgálatok száma, ezt meg tudná magyarázni? Elnök, köszönöm szépen, Buda úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretném megköszönni Keszler úr tájékoztatóját. Van néhány kérdésem. A Zolaf tevékenységével kapcsolatban. Tudom, hogy nem egyszerű közpénzekre vigyázni. De médiában megjelent bizonyos információ szerint, én úgy tudom, voltak 423 eh, ügyak cégek ellen, többségük román és bolgár volt. Ez nekem nagyon érdekes volt. Egy nap alatt ennyit indítottak, hiszen eh, a, úgy tudjuk, hogy sok nyomozást, vizsgálatot hirtelen leállítottak, és nem fejezték be. De ezek a cégek rosszul jártak. Hiszen nagyon komoly kérdés merül fel, hiszen ezek olyan emberek, hatóságok befektetik a maguk kis pénzét, és egy pillanatban vizsgálat alá kerülnek, a pénzforrás elakad, elapad, és a program az vagy befejeződik, vagy sem, és megállapítja a vizsgálat, hogy semmi ö, törvénytelenség, szabálytalanság ö, nem történt, de a finanszírozási forrás már eltűnt. A kérdés tehát az, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, mi legyen velük. Szeretnék különbséget tenni a szándékos csalás között, amikor nyilvánvaló a szándékosság, és azt mondom, hogy ott nincs kegyelem, egyetértek, tehát ott, ott nem alkuszunk, viszont meg kell különböztetnünk a hibáktól, a tévedésektől. Hiszen ebben az, ez volt a helyzet Romániában. 2000 előtt volt, ahol 7 euró nem szabályosan tüntettek fel a könyvelésben, és ez a 7 euró, nem jelent meg a könyvelésben, és blokkolták a, a pénzeket. Én értékelem a munkájukat, azt is tudom, hogy ez nem egyszerű, de azt is tudniuk kell, hogy hogy e, múlt héten Strasbourgban beszéltünk a szakbizottságban egy blokkolásról az európai pénzek felhasználásával kapcsolatban, leívásával kapcsolatban. Nem csak Romániában, más uniós országban is a, az emberek blokkolják mentálisan, hiszen már nem is ö, mernek ö, támogatásért ö, folyamodni, mert mi van, hogyha valami hibát követek el, akkor aztán rámúzzák a vizes lepedőt, és elvesztem mindenemet. Tehát a kérdés az, hogy mi történik azzal a cégekkel, akiket vizsgálat alá vonnak, aztán ö, azt mondják, hogy bocsánat, tévedtünk, ki fogja az ő veszteségüket megteríteni? Elnök, köszönöm szépen. Smolkov asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem, és remélem, hogy választ is kapunk rá, és azért érdekel, hogy az egyes tagországokban felfedezett szabálytalanságok hogyan néznek ki a közvélemény szempontjából. Aztán, hogy negatív intézkedés, milyen negatív intézkedések, milyen hatásuk van a nettó ö, részesülő országok szempontjából, hogy ez az a pénz nem az, amit, amit befizetnünk kellene. Ez olyan pénz, amelyet ezüstálcán kínálnak nekünk gyakorlatilag. És nincs rendes hozzáférésünk ezekhez a forrásokhoz, ezért gondolom, hogy nagyon fontos a publicitás, a nyilvánosság. Elnök, lezárom a hozzászólók listáját. Egy utolsó hozzászólóként én magam szeretném elmondani, hogy láttam, hogy az éves jelentésben szerepel a felderítésről is egy rész. Szeretném azt kérdezni, hogy lát jövőt a csalások felderítésére a kohéziós alapok tekintetében? Valamit látta jav, javulást esetleg a nemzeti ügynökségek képzésében, akikkel önök együtt dolgoznak, hiszen sok, sok említett esetben a gond volt a nemzeti ügynökségek munkájának a minőségével. És akkor ez az utolsó kérdés, Keszler úr, öné a szó, hogyha esetleg szeretnénk, hogyha esetleg erre a kérdésekre választ kaphatnánk. Köszönöm szépen. To answer all of them, eh? Uh, because... Megpróbálom összefogni, de nem egyszerű. de a kérdés azért is fontos, mert arra mutat, hogy mit szeretnék, hogy az Olaf mit tegyen. Sorrendben megyek. Buda úr. Ön azt szeretné, hogyha nagyon komoly választ adnék. Jó? Akkor egyértelmű leszek. Semmi. Semmi nem történt azokkal a cégekkel, amiket megvizsgáltunk. Igen, igaz, hogy egy napon 218 céget világított, kezdtünk átvilágítani, 2012. február 1-én, azért ennyit, mert 2011-ben hatalmas volt a lemaradásunk. És az is igaz, hogy főleg olyan országokban folytattuk a strukturális alapok felszívásának a vizsgálatát, amik hát a legnagyobb haszonélvezői ennek. De, és akkor itt egyértelmű leszek, egy olyan vizsgálatnak a megnyitása soha nem jár semmiféle finanszírozási forma felfüggesztésével. Sőt, még tájékoztatást sem adunk, semmiféle ö, finanszírozó hatóságnak. Csak azt jelenti, hogy megkezdjük a vizsgálatot. Tehát ennek semmi kihatása nincs a finanszírozásra. Ha majd lesz, akkor akkor van, amikor lezártuk a vizsgálatot, és esetleg ajánlást teszünk, ha találtunk bizonyítékot. Sem a vizsgálat megnyitása, sem a lefolytatása nem jár semmiféle pénzügyi következménnyel a vizsgált személyre vagy a vizsgált cégre nézve. De a 219 esetből, amire megkezdtük a vizsgálatot, csak négy esetben tettünk ajánlást. Úgyhogy remélem ez megnyugtatja önt, azt illetve, hogy mi történt akkor, Egyébként bizonyos vizsgálataink azzal a következtetéssel zárulnak, hogy nem történt csalás. Hát ez egy jó hír. Az is jó hír, ha valahol nem volt csalás, most nekünk mindegy, hogy mi az eredmény a vizsgálatnak, hogy volt csalás vagy nem volt csalás, a lényeg az, hogy lefolytassuk, és legyen eredménye a vizsgálatnak. Tehát úgy kezdődik a vizsgálat, hogy van egy vád, csalás gyanúja, és ez alapján vizsgálatot kezdünk. Ez történt akkor is. Aztán a vizsgálat során kiadhatunk a finansz finanszírozó hatóságnak ajánlást, mi szerint, ha jónak látják, akkor pénzügyi változtatásokat eszközöljenek. De hát ez, mint most nem emlékszem, de az esetenk 3%-ában történt meg. Tehát csak ezekben az esetekben történt az meg, hogy a vizsgálat során pénzügyi következményekkel kellett számolniuk. Remélem ez egyértelmű válasz. Now I, I follow the order. Uh, three countries. Uh... Három ország, mert kérték, hogy ország specifikus legyek. Ott vannak a hiányosságok. Az is lehet, hogy olasz vállalkozó csalt Bulgár alapokkal Bulgáriában. Vagy Például Bulgáriában van egy nagyon fontos eset, ahol egy német és egy polgár vállalkozó együtt csaltak. Tehát egy vizsgálatunk volt, de két bírósági eset, egy Bulgáriában, egy Németországban, aztán Romániát illetően. Úgy tűnik, hogy ez kiemelt fontosságú. Romániában nagyon sok esetet zártunk le tavaly. A legtöbb, eztnek utána nézhetnek a jelentésben a szapárd, tehát előcsatlakozási alappal való visszaélésre vonatkozott. Tehát régiek, igen, régiek, persze. Már mondtam, hogy a lemaradásunkat felszámoltuk, tehát ezért zártuk le ezeket az eseteket tavaly még csak. Általában a struktúrás alapokra vonatkozó vizsgálat 22 hónapos az Olafban. Például az EU intézmények személyzetének alkalmazottainak átvilágítása pedig 10 hónapig tart van 11. A strukturális alapokat és a külső segélyeket illető átvilágítások a leghosszabbak. Hát nyilván tudják, hogy azért, mert el kell utazni, és ott a régióban kell eszközölni ezt. ahol a helyi hatóságoknak együtt kell működnie. De csak röviden, jó? Ha vannak régi esetek, és ezek egy évre koncentrálódnak, akkor a 2014-es szörnyű magas adatokhoz képest ezek az régi esetek dobták meg az adatokat, ahol nagyon sok minden félrecsúszott. Most hogy változnak az adatok? Hát erre nehéz válaszolni. Minden statisztikát eh, egy görbében kell látni, a trend sokkal fontosabb, mint maga az adott év. Nem kérdezték, de Fölteszem én. Hogy néz ki a román helyzet? Igen, nagyon sok esetünk volt a múltban, de ezeket most lezárjuk, különösen a szapárt eseteket. De az ajánlásaink megvalósításával is vannak problémáink. De az elmúlt években a helyzet nagyon javul. És ez az Olaf álláspontja. Például a, az ügyészség, az korrupció elleni része nagyon jól együttműködik velünk. Együtt nyomozunk, párhuzamosan nyomozunk, Úgyhogy ez Olaf jó példa. De ez a magyarázat arra, hogy miért magasak a számok Romániában. A régi szabad esetek és a régi problémák. Aztán persze szívesen vesszük a, az európai parlamenti képviselők javaslatait nem kérek önöktől új eseteket, mert eléggé leterheltek vagyunk, de azt elmondhatom, hogy nagyon szívesen fogadjuk a javaslataikat. De kérem, csak politikai célból ne terheljenek minket esetekkel, ez megtörtént a parlamenti asszisztensek részéről már, ez a frakciók közötti belharc, és tisztában vagyunk ezzel, úgyhogy óvatosak vagyunk. Von úr, bár már elment. A tagállamokra kérdezett, erre válaszoltam. Aztán elnézést, nem tudom még a neveiket, hogy miért alacsony a visszaszerzési ráta. Ez egy kommunikációs probléma. Hogy mennyit ajánlottunk? 900 milliót. És mennyit kaptunk vissza? 200 milliót. A két adat között nincs kapcsolat. Csak arról van szó, hogy egy évben 900 milliót javasoltunk, és ugyanabban az évben 200 milliót kaptak vissza a pénzügyi hatóságok. De időben ezek elcsúsztatottak, mert az ajánlásainkra a konkrét reagálás az kb. 8-9 éves átfutást jelent a finanszírozási időszak végén. Későn kezdődik a folyamat, vagy részletekben történik, úgyhogy nincsen konkrét közvetlen megfeleltetés a két adat között. mondjuk egy évben visszaszerzünk 200 milliót, az lehet, hogy a 7 évvel az előtti ajánlásainkat mutatja. Mi nem egy statisztikai hivatal vagyunk. So the issue of resources. Uh, and we rely on data that we get from the member states. A tagállamoktól kapott adatok alapján és a bizottság adatai alapján jelentünk. Persze még javaslataik alapján egyeztethetnénk, hogy egy ajánláshoz mennyi konkrét visszaszerzés kapcsolódik, de nem tudom. Személyzet, csökkentés, igen, nálunk is történt. Négyszázan dolgoznak nekünk, nyolc álláshelyet vesztettünk el. az alkalmazottak harmada a nyomozásban vesz részt, a többi ember politika alakítással foglalkozik. Tehát nyolc állás helyet elvesztettünk, és négyet aztán visszakaptunk. Úgyhogy igen, kevesen vagyunk. Nincsen küszöbünk, de azt hiszem 220, 230. Körülbelül ez a maximális leterheltségünk eseteket tekintve. Ha megnézik a mielőtt igazgató lettem volna az adatokat, akkor 50-60 százalékot végeztünk. This because we have less staff. Uh, political follow-up, uh, uh, I'm, I'm answering the... Úgyhogy... Igen? a politikai nyomon követés az ajánlásainknak. Mi csak ajánlásokat teszünk, és arról jelentünk a felügyelő bizottságunknak, ha valaki nem hajtja végre az ajánlásunkat. De csak ennyit teszünk. nyomon követjük a megvalósítást, pénzügyi, igazságügyi ajánlás. Együttműködünk az igazságszolgáltató hatóságokkal tagállamokban, bizonyos tagállamokban ezeket megvalósítják, másokban nem. Most kezdtük el beazonosítani a problémákat. Talán mi vagyunk hibásak? Vagy a tagállamok? Amikor iskolás voltam, és jegyet kaptam, ha rossz jegyet kaptam, az az én hibám volt. Tehát ma így néz ki az Olaf is. Meeting with the prosecutors and so on. And we will see what we can do, but we are not a political authority, we cannot put... Tehát néha így, néha úgy teljesítünk, de nem politikai hatóság vagyunk. EPO, well, I mean, you ask me, so I... Az EPO-n hivatalon kívül mit tehetünk a szervezett bűnözéssel? olasz szemszögből nézve kicsit uh, furcsa. Ott a Libe szakbizottság, de nincs egy szakbizottság, nincs egy igazságügyi szakbizottság. Olaszországban van. Van a Krim bizottságok, tehát csak egy átmeneti testület, Úgyhogy kellene egy ilyen a parlamentben, mert ha csak az egyik oldalt képviselik, az valamit azért elárul. Presszó asszony. trend, hogy az ajánlások megemelkedtek, vagy nem? Is, is. Trend, de nem annyira, mint amit az adatok mutatnak. De van emelkedés. Ha azt kérdezi, hogy azért, mert nőtt a csalások száma Európában, azt mondanám, hogy nem ez nem tükrözi a csalások számát. Még a vádak számának emelkedését sem tükrözi, csak az, hogy a nemzeti hatóságok jobban és jobban dolgoznak, és mi is jobban dolgozunk. Uh, wanted uh, an answer. Uh, okay. Uh, uh. akkor válaszolnék, hogy mi a különbség a szabálytalanság és a csalás között. Hogyha uniós forrást szeretnék kapni, de nem adom meg a koromat, mert mondjuk azt az adott ö, ö, pénz fiatalok számára elérhető, akkor ez, és kifelejtettem, akkor ez szabálytalanság. Hogyha 16 éves vagyok, sok számára elérhető, és én 10-45 éves vagyok, és pontosan tudom, hogy a 45 éves az már nem 16, akkor az csalás, és az óriási nagy különbség, mert hogy ennek már bírós, ez már bűncselekmény, és ennek bírósági következménye van. Hogyha téved az ember, vagy hibázik, az szabálytalanság, az nem szabály, az nem csalás. Az járhat azzal, hogy nem kap az illető pénzt. Ö, valaki 7 eurót említett, nem, 7 eurót nem vizsgálunk, és nem ö, blokkolunk semmiféle mhm. kifizetést, főleg nem 7 euró miatt. Hogy kommunikálunk a régiókkal, Nos, hát velük nem nagyon kommunikálunk, hanem a nemzeti hatóságokkal, a büntetés, a bűnüldöző szervekkel, az igazságszolgáltatási szervekkel, a régiókat, vagy hát a helyi hatóságokat, akkor vonjuk be a dologba, amikor a Digi Régió és Digi Empo lekaröltve ellátogatunk a tagállamokba, képzési céllal, hogy együtt dolgozhassunk, hogy tudatosítsuk az emberekben egyfajta integrált korrupció és csalás ellenes stratégiát. És ennek egy fontos szempontja a megelőzés. A jó adminisztráció, a felderítési kapacitás és a reagálási kapacitás. Tehát mi a mi oldalunkról ezt ö, tesszük, és ezért szervezzük ezeket a konferenciákat a tagállamokban, mind országos, mind helyi szervekkel. Mindezt a megelőzés jegyében. Ja, és csak hozzátenném, hogy ö, egészen máshogy is járunk el, ha cibát, szabálytalanságot, vagy csalást találunk. Na már csak 5 percen van. Rope úrnak. A kérdés ugye, hogy jobbak a centralizált vagy decentralizált programok. Hát ez egy politikai kérdés, a személyes véleményemet tudom mondani. A mi szempontunkból jobbak a központi kapcsolatot tartani, hiszen hogyha közbe kell lépnünk, akkor általában rendesen ők jobban igazgatnak, jobb az adminisztrációjuk, meg jobban szervezettek, jobban képzettek, mint mondjuk egy helyi önkormányzatnál, de ez nem feltétlenül van így. Ha jól gondolom, hogy ország képviselője? Igen, hát akkor tudja, olvasott az újságban, ez nagyon komoly ügy volt. Még a bíróság is vizsgálta az uniós forrásokkal kapcsolatban az energiaszektorban. Itt centralizált adminisztrációról beszélünk, és hatalmas korrupciós botrány volt. Nyilván nem mondom itt a nevet, hiába volt ez nyilvános. Tehát nincs általános recept. De a mi szempontunkból minél inkább a helyi önkormányzat, minél decentralizáltabb, annál nehezebb a mi munkább. De a felelősség elsősorban a, a nemzeti hatóságé, hogy utána járjon és tetten éri ezeket a dolgokat. De elvi, az az elv, az alapelv, hogyha valamivel lehet, amit helyileg lehet kezelni, akkor a bejelentés ugyan hozzánk érkezett, de ezt továbbítjuk a nemzeti hatóságnak. Ha nincs ott olyan személy vagy szerv, mi vagyunk a nyomozó vizsgáló hatóság, de ugye struktúrás alapokról beszélünk, akkor itt ugye az első felelősségi kör az az ország, tagországé. Maletics úr, milyen intézkedések? Nos, itt ö, nem arról van szó, hogy, ne, hogy szükölködnénk az információban, a bejelentésekben. Vannak olyanok, amivel nem boldogulnak, vagy határon átnyúló jellegűek. Tehát igenis arra biztatjuk a tagállamokat, hogy hatékonyan abszolválják a saját ügyeiket, és hogy legyenek, mutassanak készséget erre. Segítünk tudatosítani ezeket a kérdéseket a kifizető hatóságoknál, segítünk a képzésben és a jobb együttműködésben. Csökken a megnyitott vizsgálatok száma 2013-14-15-ben 16-tal kevesebb vizsgálatot indítottuk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon kicsi léptékű csökkenés. Azt mondanám, hogy stabil ez a szám, hanem 99 óta még nem nyitottunk, nem indítottunk soha ilyen sok vizsgálatot, ez egy már másik rekordot döntöttünk tavaly. Persze nyilván nem tudunk többet kezelni, nem is hiszem, de tavaly Rekordszámú vizsgálatot zártunk le. Az Olaf 6-7 éves pályafutása során Budónak már válaszoltam, Cmakova asszonynak, ugye a nyilvánosság felvetése. Természetesen a jelentésünk nyilvános, bemutatjuk a, a az intézményeknek, most kaptam meghívást először ebbe a szakbizottságba, és ezt mindig követi egy, követi egy vita, ha erre igény mutatkozik. Vannak sajtótájékoztatók, és így tovább. Tehát nagyon sokat teszünk azért, hogy nyilvánosság elé kerüljenek, kerüljön ez a jelentés. Lehet, hogy nem ez a legjobb módja, de tulajdonképpen javítottunk a jelentések minőségén, hiszen minden, minden évben egyre részletesebb adatokkal tudunk szolgálni, ami válasz arra a kérdésre is, hogy hogyan tudjuk a félreértéseket elkerülni. Nagyon sok erőkat dolgoztunk, megpróbáltuk az érintetteket bevonni. Tehát úgy gondolom, most már mindenre válaszoltam, nagyjából, de természetesen szívesen állok rendelkezésükre tovább a jövőben is akár írásban is szívesen válaszolok további kérdésekre, és ahogy mondtam, én nagyon szívesen találkozom, ha szükségét látják bármelyikükkel. Elnök, köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy először látogatott el hozzánk, de biztos vagyok abban is, hogy nem ez az utolsó és lehetőség lesz még arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Köszönöm szépen ezt a felvetést, ezt az ajánlatot, hogy esetleg írásban válaszol érdeklődő kollégák kérdésére. Következő napirendi pontunk, ezzel nagyon gyorsan szeretnék végezni, mert már lejárt az időnk. Ez a delegált aktus a szabálytalanságok bejelentésével kapcsolatban. Ugye ez kapcsolódik is az OLAF tevékenységéhez. A 122 per 2 ös bekezdése alapján a közös rendelkedésekről szóló rendeletben delegált fogadott el, ezt az Olaf készített el, és ennek a célja az, hogy meghatározzuk, hogy a hogy milyen esetekben kell jelenteni a szabálytalanságot, és, ezek, és ezekhez milyen adatokat kell megadni, ugye a 122 per 2 rendelkezésének megfelelően. 8, július 8-án kapta meg a parlament lefordítva minden hivatalos nyelvre, és július 9-én továbbítottuk önöknek e-mailen. Ettől a dátumtól számítva két hónapja van a parlamentnek arra, hogy ez kifogást emeljen, és ahhoz, hogy ezt megtesse, ahhoz állásfoglalást kell letenni a, az illetékes szakbizottságnak, és hogyha nem, ezt meg, a két hónapot meg is hosszabbíthatja, hogy ha a bizottság erre nem lép semmit, akkor a szakbizottság nem lép semmit, akkor ezt a delegált aktus elfogadott megtekintjük. Úgyhogy most megadom a bizottságnak, hogy nagyon-nagyon röviden mondja el, hogy milyennek a delegált aktusnak a lényege, mi a célja. Tessék, kérem, a bizottsági a szó. Dear Chair, eh, Tisztelt elnök asszony, eh, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak ma, hogy beszéljek erről a delegált jogi aktusról. Ez nagy megtiszteltetés a főigazgatóm számára. Maria Giuni vagyok, és osztályvezető helyettese az olasz csalás megelőzése és elemzési osztályának. A bizottságot képviselem itt. A szabálytalanságok jelentése az Olaftól a bizottsághoz kerül. A pénzügyi érdekek védelme, tagállami kötelezettség, ez nem újdonság. A rendelet, amiről ma beszámolok, része a jelentés készítési csomagnak négy végrehajtási rendelet tett tartalmaz a 2014-20-as programozási időszakra. Bár jobb lenne egy delegált jogi aktust megfogalmazni, a bizottságnak való jelentés tételi kötelezettség kapcsán, ami az aktusokat, jogi aktusokat illeti, ez nem ugyanaz. Ezért a bizottság négy olyat választott ki, amelyet a lehető legjobban kellene harmonizálni. Ami a konkrét jogi aktust illeti. Ahogy ön is említette, ez Ahogy ön is említette, a rendellenességeket bejelentendő rendelet 122. cikkének második bekezdéséről van szó. Végleges stádiumában van ez a munka, és a Reginél a kollégáim foglalkoznak vele. Nos, mi az újdonság az előző programozási időszakhoz képest? El kell mondanom, hogy első alkalommal a küszöbérték a számot illetően, illetve a gazdasági szereplő vonatkozásában az alapjogi aktusra utalunk, a delegált jogi aktusra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy nagyon rövid lesz ez a jogi aktus, és csak a jelentés készítésre vonatkozik a kritérium. Ez azt jelenti, hogy a rendellenességeket a bizottsághoz kell továbbítani. Itt két definícióról van szó. Az egyik a feltételezett csalás, a másik az úgynevezett paka, közigazgatási és jogi ö, ö, tények felsorolásra kerül az, hogy mit kell jelenteni a tagállamoknak, teljes körűen, konkrét információt tartalmazva. Ez az információ aztán milyen felhasználásra kerül, elsősorban a bizottsági jelentésbe kerül, amely a pénzügyi érdekek védelméről szól, nem az Olaf jelentésről van szó, illetve a tagállami információk. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy ez a delegált jogi aktus közösen olvasandó a végrehajtási aktussal, hogy egyértelműen lássuk, hogy miről szól a jelentésről szóló csomag. És biztos vagyok benne, hogy tudják önök is, a cél az, hogy a tagállamok jelentéskötelezettségüknek eleget tegyenek. Minden információt a bizottság rendelkezése bocsát ennek érdekében. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és hogyha kérdésük vagy megjegyzésük van, állok rendelkezésükre. Elnök, nagyon köszönöm. Sajnálatos módon ma nincs időnk kérdésekre, elnökként a bizottság tagjainak a javaslatom a következő. Tekintettel arra, hogy a delegált jogi aktusról nagyon későn tudott tudomást szerezni a parlament, és szeptember 8-a lenne a határidő, ezért a szakbizottságnak meg kellene, meghosszabbítást kellene kérni a két hónaphoz képest. Szeptember 3-a délután 17 óra lenne a határidő mindenféle állásfoglalás tervezet benyújtására, amivel el akarják utasítani ezt a jogi aktust. Elfogadható ez a regi szakbizottsági tagok számára? Igen, nagyon köszönöm akkor meg, a határidő meghosszabbítását fogjuk kérni. Akkor a legutolsó napi rendi pont következik. A koordinátorok tegnap találkoztak, határozataikat elküldtük e-mailben. Egyet értenek? Igen, köszönöm szépen. Van egyéb napi rendi pont? Nincs. Következő ülésünk Szeptember 17-én csütörtökön reggel 9 órától kezdődik. Köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, illetve a néhány perc csúszásért minden szakbizottsági tag nevében. Köszönöm szépen, és ezzel lezárom.